Elkezdjük az ülésünket. Możemy? Witam Państwa. Hölgyeim és Uraim, elkezdjük a munkánkat. Üdvözlök mindenkit menekhangúan. szakbizottsági ülésünkön, amely ülés ma kezdődik és holnap folytatódik. Először is szeretném bejelenteni, hogy milyen módosítások lesznek a napi rendi pontokban. A következő pontok az érintettek. Először is a négyes napi rendi pont, amelynek a keretében Hőtémá úrnak a prezentációját fogjuk hallani, mégpedig egy véleménytervezetet a termésnövelő termékekről. Ezt a pontot, napi rendi pontot a napnuk napunknak a végére fogjuk hagyni, nevezetesen a berlini misszió beszámolásról után fogjuk ezt megtárgyalni. Ami pedig a szavazásokat illeti, a tízes ponttal kapcsolatosan a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő Ukrajnára vonatkozó ideglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése, tehát a tízes téma, elhalasztása kerül, mégpedig március 13-án fogjuk megvizsgálni ezt a témát, mégpedig egy hétfői napon ismételten Strasbourgban. Ami pedig a 17-es napirendi pontot illeti, figyelembe véve azt, hogy a biztosoknak a kollégiuma egy rendkívüli ülést tart ma este, az az eszmecseremet terveztünk a 17-es pontként, mégpedig Hogán biztos úrral, illetve Vesztegár asszonyjal. Ez a napirendi pont elhalasztásra kerül, és majd még meg kell, hogy állapodjunk az új időpontban a két biztosal, azaz abban, hogy mikorra fogjuk tudni ütemezni az eszmecserét velük. Elnézést kérek ezekért a mondósításokért, nem látok ezzel kapcsolatosan felszállódási igényt, akkor úgy gondolom, hogy jóvá hagyottnak tekinthetjük a napi rendi tervezetünket. Az interneten közvetítik az ülésünket, és mint jeleztem, Strasbourgban majd március 13-án rendkívüli ülések kerül sor, mégpedig este 7 órától fél 11-ig de még az sem teljesen kizárt, hogy picit előbbre hozzuk ezt az ülést, azaz fél hétre, fél hétre, attól függően, hogy milyen lehetőségek lesznek többek között a nyelvi kiosztás tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr, egy kicsit meglep meglepődtem amiatt, hogy megint eh, márciusban lesz egy eh, szakbizottsági ülésünk. Megállapodottunk a koordinátorokkal abban, hogy ott nem tartunk eh, szakbizottsági üléseket, de most megint ülésezünk ott, ez mindenképpen kivétel kell maradjon. Nem vagyok hajlandó ezt elfogadni. A, egyszer már bolykottáltam az előző ciklusban a Strasburgi szakbizottsági üléseket. Olyan sok hetünk van Brüsszelben, hogy ezt muszáj megoldanunk itt. Itt kell tartanunk a szakbizottsági üléseket, hiszen plusz költségeket jelent, hogyha Strasbourgban kell üléseznünk, és a koordinátorok ülésén kérni fogom, hogy töröljük ezt a Strasburgi ülést. Nagyon szépen köszönöm. Képviselő úr, teljesen értettek az ön felvetésével. De hát sajnos az élet ennél picivel bonyolultabb, és figyelembe kell vennünk különböző fennálló körülményeket. Vannak tehát nehéz témák, most nem szeretnék erről vitát nyitni, de mégis úgy látom, hogy más is jelentkezik. Önni a szó. Um, whatever about it being right or wrong to have uh, me... A, tehát azt kérem, hogy a rend, ne rendkívüli ülés legyen Strasbourgban, vegye ki a rendkívüli szót, rendes ülés legyen. Oké, okay, oké. Okay. Pan poseł, bardzo dziękujemy. Rendben, köszönöm szépen. Mindent megteszünk, amit tehetünk. Kérem, öni a szó. Bueno, yo... Mm. Nos, egyet tudok érteni azzal, hogy ne legyen ülés, de egyébként más téma kapcsán szeretem volna hozzászólni. Tudom, hogy nagyon nehéz munkát végezett titkárság, de a mezőgazdasági szakbizottság és a halászati szakbizottság ülései általában egybeesnek. Vannak köztünk olyanok, akik mindkettőben tagok vagyunk, még a, ezen a héten még a szavazás is egybeesik, tehát ha én itt szavazok, akkor ugyanabban az időben nem tudok a halászati szakbizottságban szavazni. Azt hiszem, hogy jó néhányan ebben a cipőben járunk. Tudom, hogy nehéz a helyzet, tudom, hogy a titkárság mindentől tehetőt megtesz, de ha már egybeesik a két szakbizottság ülése, akkor legalább a napirend esetében a szavazás ne legyen ugyanakkor, mert ez többeket érint, úgyhogy ha lehet a következő alkalommal ne ugyanakkor legyen mindkét szakbizottságban a szavazás legalább. Tak, dotyczy to bliskości merytorycznej Komisji Rolnictwa i Rybołówstwa i także Komisji Rolnictwa i Envi. Bardzo byśmy prosili o przekazanie tych informacji ez szokott fordulni az Envivel is, minden esetre figyelembe fogjuk ezt venni. Egnyi úr. Thank you, Chairman. I'd just like to reinforce... Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megerősítem mindazt, amit hallottunk. Igen, Strasbourgban hétfőn este párhuzamosan lesz két szavazás, és ez problematikus, az életünket nehezíti sőt, úgy tudom, hogy a mi ülésünk holnap délután lerövidül, ahogy hallottuk, tehát van, amit elhalasztunk. Tehát mindenképpen jobb lenne, hogyha a Strasbourgi ülés korábban kezdenék. Ugye ön 18 órát javasolt, esetleg ez jó, jó lenne. Köszönöm, elnök úr. E, bardzo dziękuję. Przyjmujemy Państwa cenne uwagi. Köszönöm szépen, e, köszönjük az értékes megjegyzéseket. Egy pillanat. Ezt feljegyezzük akkor, és e, minden tőlünk tehetőt megteszünk a megoldás érdekében, de persze nem csak rajtunk múlik mindez és kérném éppen ezért a megértésüket. Nos, úgy gondolom, úgy vélem, úgy észletem, hogy volt egy kis műszaki probléma, de ez most megoldódott, úgy tűnik. Következzék a következő napi rendi pont, nevezetesen a jegyzőkönyveknek az elfogadása, mégpedig a januári jegyzőkönyvekről van szó. Azt már jeleztem, hogy a négyes napi rendi pont pedig a mai napnak a végére került, és ezáltal most átléphetünk a következő vélemény megismertetésére mégpedig Ricardo Sereo Santosnak a jelentéséről van szó, a kohézió és fejlődés előmozdítás az Unió legkülső régióiban, és a régi az illetékes szakbizottsága e témában. Mi véleményt mondunk, és a tét az, hogy megfogalmazunk, mennyire jelentős a mezőgazdasági tevékenység ezekben a régiókban, persze minden régióban, de kiváltképp a legkülső régióinkban, tét az, hogy hogyan lehet különleges bánásmódban részesíteni a gazdákat. Nagyon jól emlékszem arra a látogatásra, amelyet az Azuri szigeteken tettünk, akkor pontosan átláthattuk, megismerhettük azt, hogy milyen sajátos helyzetben van a mezőgazdaság és az élelmiszeriparban. Sántos úr leginkább ismeri ezt a kérdéskört. Jó, Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm, hogy be, idézte ezt az Azori szigeteki látogatásunkat is. Köszönöm a bevezetőjét. Tisztelt kollégák, tisztelt képviselők! Szeretném megjegyezni, hogy az Unió működéséről szóló szerződés 349-es cikke sajátos helyzetben, helyzetet ismer el a legkülső régióknak a topográfiai, illetve éghajlat beli, beli sajátosságaik miatt, és éppen ezért elismeri, hogy néhány korlátozott számú terméktől függnek ezen térségek. Az Európai Bíróság 2015. december 15-én meghozta az ítéletét nem olyan régen, amely elismeri, hogy az EUMS 349-es cikke megfelelő ahhoz, hogy az Európai Unió előmozdítsa a legkülső régiók jobb integrációját a belső piacra, és a területi kohéziót jobban előmozdítsa, hogy ösztönözve például a beruházásokat. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az esélyeket, amelyekkel ezen legkülső régiók rendelkeznek, jobban ki kell használni a jövőre nézve, figyelembe véve az éghajlatváltozást és a technológiai kihívásokat ugyanis a biodiverzitás szempontjából illetve az erdészeti, valamint a tengeri erőforrások szempontjából ezek nagyon gazdag térségek, a klimatológiai adottságok is olyanok, amelyek a kutatás és az innováció szempontjából különleges esélyeket jelentenek. Ebben a térségben a mezőgazdaságnak sajátos fontossága, egyedülálló jelentősége van a gazdaság fejlődése szempontjából, például a GDP szempontjából nemzeti átlagnál nagyobb a részesedés. Az Azori szigetek, amelyet a legjobban ismerek, ott a GDP-hez való hozzájárulása a mezőgazdaságnak 9%-a, és a munkahelyek 12%-áért felelős. A fiatalok foglalkoztathatósága a mezőgazdaságban 8% körüli, ez meghaladja a nemzeti átlagot és az európai átlagot is a térség területének kétharmadát az agrár erdészeti térség jelenti, ami hangsúlyozza, hogy ennek milyen ökológiai és gazdasági fontossága is van ezen a területen. A pozei, amely az mezőgazdaság szempontjából sajátos intézkedéseket jelent ebben a térségben, nélkülözhetetlen a fejlődéshez, valamint a mezőgazdaság megőrzéséhez ebben a térségben. Ezt pedig bőven elismeri az Európai Bizottságnak is egy közelmúltbeli jelentése, amely a POZEI végrehajtásáról szól ki kell eh, emelnünk eh, ebben a, ennek a jelentésnek a következtetéseiben, hogy a pozei jelenlegi formájában megőrzendő, máskülönben negatív hatással lehet a foglalkoztatásra, a környezetvédelemre, valamint ennek a térségnek a területi dimenziójára nézve is. Éppen ezért a pozeit fel kell ruházni a kellő forrásokkal a következő, multi, a következő több éves pénzügyi keret idejére is. El kell ismernünk ennek a térségnek a szocioökonomiai, a gazdasági fontosságát, az olyan termékek fontosságát, mint a tej, a hús vagy a cukor vagy a banán termelés a legkülső régiókban a gazdasági válságok, a gazdasági és a pénzügyi válság is fokozottabban megjelenik, tekintettel arra, hogy nehezebb alternatívákat találni a földrajzi adottságok miatt, és azért, mert a gazdaság motorja is korlátozottak. Másfelől pedig a mezőgazdasági válság, valamint az árak ingadozása egyre gyakrabban megfigyelhető, és eh, éppen ezért eh, a térségben érzékeny a mezőgazdaság ezen eh, jelenségekre, ezért pozitív diszkriminációt igényelnek. Ez a pozitív diszkrimináció a, válságok idején, például a tej esetében nagyon fontos, hiszen a portugál tejtermelés 30%-át teszi ki, és a banánágazat, valamint a cukor is különleges figyelmet és különleges támogatási intézkedéseket érdemel. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság a Pozei 32-es cikkében nem vette figyelembe azt, hogy a kereskedelmi megállapodások milyen hatással vannak a legkülső régiókra. A legkülső régiókat a kereskedelmi tárgyalások menetéről tájékoztatni kell, és ezek megkötését, illetve ennek, a, ennek az esetleges következményeit meg kell vizsgálni. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlamentben a hónap elején elfogadtuk a Szárnéz jelentést, amely a stabilizációs mechanizmusra vonatkozik a Kolumbiával és Peruval megkötött kereskedelmi megállapodások esetében, a banán vonatkozásában, úgyhogy felteszem a kérdést, mi az értelme annak, hogyha védzáradékokat helyezünk kilátásba, ha ezeket nem használjuk fel? Köszönöm szépen. Bardzo proszę o wypowiedzi pani i panów posłów. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megnyitom a vitát. Liberászony. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm a kollégákat. Először is Ricardo Serán Santos kollégának szerettem volna megköszönni a munkáját. Ez mindenképpen egy jó kiinduló pont a tárgyalások szempontjából. Elnök úr, én is emlékszem arra, hogy milyen fontos volt az Bizottság egyik delegációjának látogatása az Azori-szigetekre, mert ott a helyszínen meggyőződhettek arról, hogy milyen nehézségekkel szembesül a mezőgazdaság a térségben és eh, az, ami a 349-es cikkben szerepel, az képezi ennek a munkának az alapját, és ez gyakorlatilag a mezőgazdaság diverzifikálását eh, korlátozza, és ez eh, nagyon jelentős mértékben megdrágítja a mezőgazdasági termelést ebben a régióban. És gyakorlatilag nagyon hasznos volt a zárójelentés is, amelyet a delegáció látogatását követően készítettük, és amely levonta ezeket a következtetéseket. A tárgyalások szempontjából is ez lényeges. A mezőgazdaság a biodiverzitás és a környezet megőrzéséhez nagyon jelentős mértékben hozzájárul, arról nem is beszélve, hogy dinamikussá teszi ezen régióknak a szerkezetét, a gazdaságát. A jelenlegi válságban, a jelenlegi kontextusban az azori tejtermelés támogatásra szorul, hiszen ez a térségben a mezőgazdaság szerkezetének egyik alapja. Kellő forrásokkal kell éppen ezért felruházni. Többször elmondtuk már, ahogyan azt a múltban is tettük, hasonló lépésekre van szükség, mint annak idején a banán esetében. Tehát bármilyen fajta támogatás csak előnyös lehet, és hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy a térségek közti egyenlőséget előmozdítsuk. Hangsúlyoznám még, hogy a POZEI program végrehajtása kb. 100%-os volt, és ez is bizonyítja, hogy a költségvetési források korlátozottak voltak, nem voltak elegendőek, hiszen a felhasználásuk maximális volt. Emlékeztetnék arra, hogy a vidékfejlesztési programok, valamint a POZEI továbbra is lehetővé kell tegyék, hogy a régiók felhasználhassák, irányíthassák, kezelhessék ezen programokat a szubszidiaritás értelmében, ugyanis jobban tudják definiálni, illetve irányítani ezen programokat. A közösségi társfinanszírozási arány pedig a 85%-ot kell, hogy elérje, függetlenül attól, hogy milyen fejlettségű egy legkülső régió. Hiszen itt nem annyira az egyfőre eső jövedelemről van szó, arról van szó sokkal inkább, hogy a mezőgazdaság fejlettségét, fejlődését kell előmozdítanunk. Szerintem érdemes volna megvizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehetne fiatalítani a legkülső régiókban a mezőgazdaságban dolgozókat, közösségét, ugyanis az előregedés nagyon jelentős ezen térségekben. Éppen ezért a következő több éves pénzügyi keret szempontjából reformokat kell kilátásba helyeznünk, támogatnunk kell a fiatalodást ezekben a térségekben, az intelligens és innovatív fejlesztési politikák által. De a kolléga tudja, hogy nagyon szívesen együtt fogok működni vele ezen jelentés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Andrew. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről is köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Ricardo Sáról Santosnak. Én magam is része voltam annak a delegációnak, amely az Azori szigeteken járt, és hát tökéletesen felmérhetük azt, hogy mennyire speciális körülmények között dolgoznak, és mennyire sérülékeny területeken dolgoznak. Kollégánk is, Ribero asszony is az imént valóban jól kiemelte ezen szempontokat, és a legmélyebben is, legmesszebb nyúlóan érzékenyek kell, hogy legyünk ezen szempontokra. Akkor, amikor a helyszínen jár az ember, pontosan látja az ember, hogy mi is a tét, miről is van szó. Ugye a tejtermelés az azori szigeteken rendkívül jelentős tevékenység, és ennek kihatása van a teljes szigeti térségre. A termelést vizsgálva láthatjuk azt, hogy valóban végig kell gondolni, hogy mennyire helyén való a rendkívüli, a különleges bánásmód ezen legtávolibbi régiók esetében. Ami pedig a szabad kereskedelmet illeti, úgy gondolom, hogy a szabad kereskedelmi megállapodások tekintetében figyelembe kell venni azt, hogy mennyire sérülékenyek ezek a területek. A banáról, illetve a cukor ágazatról szó esett, valóban jelentős ágazatokról van szó, és mindenképpen a különleges cukrot ki kell vonni a kereskedelmi tárgyalásoknak a témaköreiből. Nagyon jelentős munkát végzett itt kollégánk, és úgy gondolom, hogy mindenképpen messze menően figyelembe kell vennünk az, hogy ezen integrás rész Európának mennyire speciális körülmények között tevékenykedik. Des. Des képviselő, köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, én is ott lehettem a az Azori szigetekre tett delegációs látogatáson, de szeretnék még visszatekinteni arra az időszakra, amikor 2004-ben képviselőnek veláztattak a cukorpiaci reformról szóló jelentés társelőadója voltam egy SZND kollégával, és ellátogattunk egy olyan térségbe, ahol 5 hektár nagyságú gazdálkodások, gazdaságokban folyik a cukortermelés. Ott is meggyőződhettem arról, hogy a helyszínen milyen jobb betekintést nyerhetünk az ilyen helyzetekbe. A legtávolabbi régiók helyzetét sokkal jobban megismerhetjük, és ugyanez volt a helyzet az esetemben az Azori szigeteken is. Ricardo, én is tapasztaltam ott, hogy az portugál tej 30%-át az Azori szigeteken állítják elő, ez természetesen nagyon magas költségekkel jár, a tej átszállítása a kontinentális területekre, és ezen költségek a pozejen vagy a vidékfejlesztési eszközökön keresztül támogatásban részesülnek, hogy versenyképesek legyenek, de itt tényleg sokkal magasabb költségekről van szó és érdekes az is, hogy teatermesztés is folyik az Azori-szigeteken. Az Egyesült Királyság mellett ez az egyetlen terület Európában, és azt olvastam, hogy 136 ezer tonnáról van szó, aztán vannak más termények is, mint az ananász vagy a banán. Ezek is kiegészítik az európai étrendet. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy vannak ilyen támogatási programok. Noha én az európai kontinensről származom, határozottan támogattam ezeket a programokat, hiszen ez eh, az egyenlőséghez eh, vezet Európában, segít ezt előidézni, és éppen ezért támogatnunk kell ezen eh, legtávolabbi térségeket is, már csak azért is, hogy megőrizhessük ott a munkahelyeket, és az embereknek esélyeket nyújtsunk a jövőre nézve. Ja, ich möchte mich im Namen Meyer képviselő. Az ALDE árnyékjelentéstevője nevében én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy agribizottságként fontos döntéseket hozzunk, és főleg a legtávolabbi régiók nagyon fontosak a társadalmi kohézió érdekében. Amit különösen jónak tartok, a kettes pont ebben a jelentésben, ahol nem csak a környezet védelmét emeli ki, hanem az ott élő és ott dolgozó emberek életének védelmét is, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a fiatalabb generációk számára perspektívákat nyújtsunk, ugyanis azon problémák, amelyekkel meg kell küzdenünk, például mikor valaki átadja a gazdaságot az utána jövő nemzedékeknek, ezek komoly problémákat jelentenek gyakran, és a távolabbi térségekben sokkal nehezebb meggyőzni az embereket, lelkesíteni őket a mezőgazdaság iránt. Örülök annak, hogy elkészül most ez a jelentés. Jónak tartanám, ha még több olyan termék lenne, amelynek, amely oltalom alatt álló eredet megjelöléssel rendelkezne, hogy valóban ezeket a minőségi védjegyeket jobban ki tudjuk dolgozni, védeni tudjuk. Mindenképpen támogatom, hogy ezen különleges térségekbe folyosítsunk forrásokat, mert csak így fogjuk elérni azt, hogy így ebben a keretben megőrizhessük a mezőgazdaságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a Szantus kollégának a kiváló munkájáért, a jelentéséért. A mezőgazdasági tevékenység lényegbe vágó a legkülsőbb régiók terén fontos emellett még a biodiverzitás és a környezetvédelme is. Ami a specifikus megoldásokat illeti, nevezetesen ugye ezek a távol eső területek nagyon fontos szerepet játszanak a mezőgazdasági fejlődésben is, és a bizottságnak mindenképpen a pénzügyi ö, támogatást kellene megerősíteni annak érdekében, hogy a különböző negatív aspektusok ellen fel tudjanak lépni ezek a külső területek, távoleső régiók. Például a tejipar ö, problémáit mindenképpen meg kell oldani, és a tagállamoknak sokkal inkább hozzá kellene félniük a POZEI programhoz, a területfejlesztési programokhoz úgy szintén, és támogatni kell a KAP második pillérének a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait. Látjuk azt, hogy a távol eső területek mennyire kívül esnek a az unió feladatain jelenleg, és ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni akkor, amikor a bizottság a megfelelő pénzügyi támogatást nyújtja ezeknek a területeknek. Köszönöm szépen. Posła sprawozdawcę, pan poseł Sara Oszantosz, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztató szavakat a különböző kollégáktól, és valóban mindannyian elismerjük, hogy milyen fontos a mezőgazdaság, az európai gazdaság, valamint a legkülső régió gazdasága számára. Hangsúlyoznám azt, hogy a különböző ágazatok támogatásra szorulnak, így például a feltörekvő ágazatok is. A francia kollega is ezt említette, és a legkülső régiók érdekében továbbra is azért dolgozunk, hogy egyensúlyt teremtsünk, és a technológiai fejlődést is érvényesítsük a mezőgazdaságban, ahogyan azt Sofia Ribeiro is említette, a foglalkoztatás, a szociális és gazdasági kohézió előmozdítása is fontos. Az oltalom alatt álló eredet és földrajzi jelzések is fontosak, ezt is hallhattuk. Konszenzus van tehát ebben a tekintetben, és mindez nagyon fontos lesz a legkülső régió gazdaságának sikere szempontjából. Kollégám Sofia Ribeiro aki szintén egy eh, legkülső régióból származik, ugyanonnan, ahonnan én, eh, tudja, hogy eh, ezen kérdések vonatkoznak mindezen térségekre. Köszönöm a támogatást, a pozeit is fontosnak tartom, és dolgozni fogunk a mezőgazdaság fejlődését, ami különösen itt ebben a szakbizottságban fontos számunkra. És elnézést kérek, mert távoznom kell, ugyanis a halászati szakbizottságban lesz egy meghallgatás, de a következő jelentéseket is szívesen meghallgatnám, nem tudok azonban itt lenni, mert el kell mennem a halászati szakbizottságba. Köszönöm szépen. Tudomásul vesszük tehát mindezt, és lezárjuk ezt a pontot. Köszönjük a jelentését. Regi Bizottság május 30-án fog majd foglalkozni a témával, és 13-án lesz a szavazás, május 13-án. Így át tudunk térni a következő pontra, a hatos napi rendi pontra, ez az alkalmazkodó képes energiaunió a Párizsi megállapodás kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-2030 között kötelezően elérendő éves üvegházhatás kibocsátású kibocsátás csökkentés, valamint az Európai Parlament és a Tanács üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomonkövetésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszerről szóló rendeletének módosítása. Természetesen az ENVI bizottság a kompetens bizottság, Kaputó úr a jelentéstevő, a vélemény tervezetet ő készítette elő a bizottságunk nevében, és úgy gondolom, hogy a kibocsátások csökkentése 2021-2030 között nagyon fontos téma, és mindenképpen fontos, hogy a kibocsátás csökkentés konkrét módon valósuljon meg. Az ENVI szakbizottság természetesen szintén, tehát ahogy mondtam, a kompetens és véleményt fog mondani. De most Kaputó úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogy tudjuk, a mezőgazdasági ágazat világszinten az Európai Unió üvegházhatású kibocsátásának 10%-át ért felelős. Az utóbbi években az állatállomány jelentős csökkentése, a műtrágyák hatékonyabb alkalmazása és a trágya megfelelőbb kezelése hozzájárult az unióból származó kibocsátás csökkentéséhez, amely 1990 és 2012 között 24%-ot tett ki. 2016-ban a KAP költségvetéséből 16,3 milliárd eurót különítettek el a fenntartható és éghajlatbarát mezőgazdaság számára, ami azt jelzi, hogy az európai mezőgazdasági ágazatban jelentős gyors, gyorsulás megy végbe, egy olyan körforgásos gazdaságra való átállás terén, amely karbonszegény, az éghajlatváltozással szemben ellenálló képes, és gazdaságra való átállás terén arra irányul, hogy a környezeti teljesítmény további javításának valamennyi lehetőségét kihasználja. Fontos az, hogy figyelembe vegyük a párizsi megállapodást, a jelenlegi politikákat, és jó lenne, hogyha az üvegház hatású gáz kibocsátás 2030-ig legalább 40%-kal csökkenne, és fontos megjelezni az, hogy 2005-höz képest 30%-kal mérséklődjön a kibocsátás kereskedelmi rendszer hatája alá nem tartozó ágazatok üvegházhatású gázkibocsátása. Ezért alapvetően fontos a szóban forgó rendeletre irányuló javaslat, amely a Párizsi megállapodásról szóló bizottsági értékelés nyomán készült, és amely nemzeti kibocsátási célokat állapít meg a kibocsátások erőteljesebb csökkentésére irányuló jövőbeli politikák ösztönzése céljából. Én szeretnék négy pontról beszélni, amelyekről úgy gondolom, hogy problémás pontok, ezeket ki kell emelni. Már mm, vannak módosító indítványok is, amelyeket beterjesztettünk. Az első problémás pont a LULU CF ágazat, ágazat tevékenységeivel foglalkozik. Azt látjuk, hogy itt nem csak egy rugalmas sági mechanizmusról van szó, hanem teljes mértékben figyelembe kell venni a közös kötelezettségvállalásról szóló rendelet hatály alá tartozó többi ágazatot is. Itt nagyon fontos többek között az erdőgazdálkodás figyelembe vétele, és az ökoszisztéma megkötő képessége az agrárerdészeti tevékenységekben. A közös kötelezettségvállalásról szóló rendelet hatályba lépése előtt rendelkezésre álló idő elegendő ahhoz, hogy szigorú és megbízható elszámolási kritériumokat dolgozzanak ki, annak érdekében, hogy az ágazat és az erdőgazdálkozás is teljes mértékben figyelembe lehessen venni. Ami a kibocsátási egységek felhasználásának lehetőségét illeti, annak hatáját ki kell terjeszteni, és rögzíteni kell 425 millió tonna a LULUCF ágazatból származó nettó elnyelés további felhasználását, amint az a LULUCF rendeletre irányuló javaslathoz kapcsolódó bizottsági hatásvizsgálatban foglalt harmadik opcióban szerepel. E javaslat összhangban áll a Párizsi megállapodás rendelkezéseivel, amelyek elismerik a LULUCF ágazatnak a kibocsátás visszafogó potenciáljából eredő jelentőségét ez a megközelítés emellett összhangban van az Európai Tanács 2014. októberi iránymutatásával, amely alátámasztja, hogy a mezőgazdasági ágazat kisebb kibocsátás visszafogó potenciállal rendelkezik, valamint hogy meg kell vizsgálni a kibocsátás visszafogásban és az üvegházhatású gáz gázok megkötésével kapcsolatban, különösen a LULCF tevékenységek révén az ágazatban rejlő lehetőségek optimális kihasználásának legjobb módjait. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ambiciózusak legyünk, és olyan célokat tűzünk ki, amelyek meg is valósíthatók a különböző mezőgazdasági ágazatban a vállalatokat ösztönözni kell a kibocsátás csökkentésre, és a versenyképességet fenn kell tartani. A különböző lehetőségek figyelembe vétele, a differenciált megoldások hozzá kell, hogy segítsenek bennünket a célok megvalósításához. Azt látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol nagyobb a kibocsátás. Azt is tudjuk, hogy a LULUCF tevékenységek terén fontos az erdőgazdálkodást figyelembe venni. Aztán van egy olyan pont is, amely fontos a kötelezettségvállalás sok terén a tagállagok számára 2021-2030-ra fontos lenne meghatározni a főbb feladatokat annak érdekében, hogy a jó gyakorlatok valósuljanak meg a kibocsátás terén is. Elsősorban a mezőgazdaságon belüli innovációt kell elősegíteni, olyan zöld technológiák bevezetésével, amelyek védik a talajt, csökkentik a mezőgazdaság ágazat kibocsátásait. E célból a precíziós mezőgazdaságra jellemző gyakorlatok mellett elő kell mozdítani különösen a konzervatív mezőgazdasági gyakorlatokat a nyomon követési és ellenőrzési tevékenységet illetően az öt évenkénti helyet évenkénti megfelelőségi ellenőrzés javaslunk. Az öt évenkénti megfelelőségi ellenőrzés a kiigazító intézkedések alkalmazására vonatkozó mozgástér korlátozását és az esetleges szankciók hatékonyságának komoly hiányát jelenteni, meg nem felelés esetén például először csak 2027-ben lennének alkalmazhatók. Az évenkénti ellenőrzések Egyúttal a kibocsátási egységek kereskedelmét is elsősegítenék, mivel a tagállamok viszonylag rövid idő alatt pontosabban tudnák az adott helyzetben mit adhatnak el. Meg kell jegyezni, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának az alapjogi aktus nem lényeges elemeinek módosítására kell irányulnia. Köszönöm szépen a figyelmüket! Pan poseł Agnew. Egy úr. Most nyilván nem fog senki meglepődni, amiatt, hogy van némi mondani való ezzel kapcsolatban. Az üvegházhatású kibocsátásokkal kapcsolatban a a vízgőz szempontjából például azt hiszem ezzel kapcsolatban is tennünk kell valamit, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor azt hiszem, hogy bármi más teszünk, nem lesz hatékony az üvegházhatású, az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban. Ez a növények szempontjából egy nagyon fontos tápanyag, ami ráadásul nélkülözhetetlen is számukra. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag saját magunkkal tolunk ki, hogyha ezt nem kezeljük. Aztán ott van például a nitrogénoxid, amit a különböző hüvelyesek bocsátanak ki. Meglep, hogy a bizottság ezek termesztését elő akarja mozdítani, kivesszük ezeket a növényekből, aztán feldolgozzuk őket, és nitrogén oxiddá válnak. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem jelent problémát. Aztán a metán, az viszont aggasztja a bizottságot, ezt a kérődző állatok állítják elő. Lehet, hogy megkérhetnénk az állatokat arra, hogy kevesebbet bocsássanak ki, de akkor új génkezelt technológiákra volna szükségünk, de mivel a bizottság ezeket nem preferálja, ez egy kicsit nonsens, akkor lehet, hogy a szarvasmarhát vagy a juhokat mással kellene táplálnunk, hogy az emésztés során kevesebb metán keletkezzen, de hát az túl költséges lenne, úgyhogy nem megvalósítható. És mi a másik nagy probléma a metánnal kapcsolatban? az a rengeteg fa, amelyet elültettünk, ugye rothadásnak indulnak a lehulló falevelek, és metán keletkezik. Mit kell tennünk? Több fát kell ültetnünk, de hát itt minden ellentmond egymásnak, és aztán ott van az ózon, amit igazából nem a mezőgazdaság bocsátja ki, ezt csak véletlenül lukasztjuk ki, az ózon réteget a különböző háztartási berendezések által, és mindezt azért tesszük, hogy a párizsi megállapodást teljesítsük. Egy közérdekű bejelentő a közelmúltban azt jelentette be, hogy szelektíven igazították ki a különböző kibocsátási értékeket. Felejtsük el az egészet, hiszen az egyre növekvő világ népesség számára nagyon mennyiségű élelmiszereket kell előállítanunk. Nagyon szépen köszönöm Szegedek képviselő. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes és motiváló, mi az, amit Nikola Caputo elmondott, egyetértek vele. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek oda vezetnek bennünket, hogy a mezőgazdaságban kevesebb legyen a kibocsátás, az emisszió. De ami a múlt heti plenáris ülésen történt, az engem teljesen ki, kiütött. Ugye azt látjuk, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb módon, éghajlatbarát módon kell termelni. Itt volt szó Kanadával kapcsolatosan, az éghajlat változásról. Én azt hiszem, hogy el kellene valakinek magyaráznia, hogy most vannak klíma, a klímaváltozással kapcsolatos szkeptikusok is, vagy most egyáltalán van klímaváltozás, vagy hogyan állunk mind ehhez? Hát tönkre tesszük teljesen ezt a bolygót, amin él, amelyen élünk látjuk az, hogy, hogy mi a helyzet a mezőgazdaságban. Én úgy gondolom, hogy környezetbarát módon kell eljárnunk. A bizottságnak is látnia kellene mindezt, mert itt, mint hogyha viccelődnénk mindezzel. Nem erről van szó. Kap Kaputó úr? Hajbuk képviselő, köszönöm szépen az előadónak is. Mindig meglep, amikor azt hallom, hogy a mezőgazdaságban csak korlátozott lehetőségek rejlenek, amikor az éghajlatváltozási célokról van szó. Én ezt nem így látom feltétlenül. Egy kicsit az is meglepett Kaputó úr, hogy milyen adatokat közölt. Azt hiszem azt említette, hogy az állatállomány 20%-kal csökkent. A legutóbbi európai adatok, amelyeket én láttam, éppen a növekedésről tanúskodtak, 5%-os növekedésről. A borjak esetében és a felnőtt állatállomány esetében egy kisebb mértékű csökkenés volt megfigyelhető, de egy jelentős csökkenés csak a kecske és a jó esetében volt megfigyelhető, úgyhogy itt azt hiszem pontosabb adatokra volna szükség. A mezőgazdaság az összes többi ágazathoz hasonlóan hozzá kell járuljon az éghajlatváltozási célok eléréséhez. Nagyon nehézkesnek tartom, amikor ezt a 280 millió tonnás ekvivalenciát akarjuk bevezetni, illetve elérni, és még nehezebbnek tartom, amikor ezt növelni akarjuk 425 millió tonna széndiokszid ekvivalenciára. Azt hiszem, hogy téves, hogyha ösztönzőket hozunk az erdősítés céljából, hiszen az állatállományt körforgásba akarjuk hozni, ami azt jelenti, hogy az európai legelőkről és rétekről kell őket takarmányjal ellátnunk, nem pedig az importra kell a hangsúlyt helyeznünk, tehát szükségünk van ezekre a felületekre, ezen zöld területekre. Ez a kérődzők táplálása szempontjából is fontos. Éppen ezért nem kell most az erdészet és a mezőgazdaság között egyensúlyt teremtenünk. Hogyha a 425 millióra növeljük az értékeket, akkor ez 2%-kal kevesebbet jelent, mint amit el tudnánk érni, és 2%-ot én nagyon soknak tartok. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy milyen lehetőségei vannak a mezőgazdaságnak, akkor a, konz, a konzervatív, a megőrző mezőgazdasággal körültekintőnek kell lennünk, ugyanis hogyha aktív talajborítást hajtunk végre, akkor a humusszal megköthetjük a levegőből a széndiokszidot, a talajban tartjuk, de ez csak akkor működik, hogyha egészséges a talaj, ha aktív a talaj, és azt hiszem felborítjuk ezt az egyensúlyt, hogyha a glifozátot használjuk. Éppen ezért erről megint csak el kellene gondolkodnunk. Nem tudjuk, hogy a szént, aztán szenet milyen mélyen tároljuk a talajban, úgyhogy egy kicsit több tudásra van itt szükségünk, de egy valós körforgást létrehoznunk a humusz, a humusz felhasználásával és az állattenyésztéssel, azt hiszem, hogy a megoldás egy része lehet ez, de erről is érdemes volna elgondolkodnunk, nem pedig arról kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tudunk ösztönzőket teremteni ahhoz, hogy a legelőket erdővé alakítsuk. Köszönöm szépen, Desz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Elizabeth Köstinger jelezte, hogy nem ért ide időben, nem fog ideérni, éppen ezért azt kérte tőlem, hogy az álláspontját ismertessem. Köszönöm szépen kaputó előadónak ezt a kiegyensúlyozott állásfoglalást. Fontos leszögeznünk, hogy az élelmiszerellátás biztonsága, valamint a források fenntartható felhasználása nem mond ellent az éghajlatpolitikának az erdészet és a mezőgazdaság közti együttműködés ebből a szempontból tehát nagyon fontos. Egy jó jogalkotási csomag elfogadása figyelembe kell vegye a tehermegosztást, az, a LULUCF rendeletet. A rugalmassági mechanizmus 425 millióra való növelése támogatandó, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás beépítése a rugalmassági mechanizmusba szintén fontos eleme ennek az állásfoglalásnak. Továbbá a széndiokszid jóváírást támogatnunk kell, és ezt be kell építenünk a jelentésbe. Továbbá különbséget kell tennünk a foszilis valamint a zöld széndiokszid között, az éghajlatváltozással kapcsolatos vitából ki kell derülni derülnie annak, hogy a zöld gazdaság előmozdítása mindenek fölött álló cél, ez pedig csak egy fenntartható mezőgazdasággal és egy aktív talajgazdálkodással érhető el. Köszöni a kolléga az együttműködést is, ennyi lenne az ő véleménye, ami pedig engem illet, én is szeretnék köszönetet mondani az itt előterjesztett javaslatokért. Számomra az a fontos, hogy a mezőgazdaság ebben a vitában ne kerüljön mindig pellengérre, Németországban ma kevesebb a szarvasmarha, mint 1950-ben, az állomány kisebb, mint ma, tehát azt hiszem, hogy nem ők felelősek az éghajlatváltozásért. És ugyanebben az időszakban Németországban az ásványi olajok felhasználása 1,4 eh, millióról 63 millióra növekedett, és akkor itt a légi közlekedésben felhasznált kerozint nem is vettük eh, figyelembe. És ha megnézzük, hogy a mezőgazdaságban hány eh, ló volt 1950-ben, akkor azt kell mondjam, hogy az állatállomány mindenképpen mm, csökkent azóta. A, az én gazdaságomban a 60-as évek óta modernizáltam a fűtést is, a fát a fa felhasználásával, és most minden évben 7000 liter fűtőolajat tudok megspórolni. Ezek is olyan kezdeményezések, amelyeket figyelembe kell vennünk. Ami pedig a széndiokszid kibocsátás kiszámításánál nem kerül a figyelem homlok terébe, az az, hogy nagyon sok mezőgazdasági üzem tetején napelemek működnek, tehát napenergiát termelnek, ezt is be kell számítani, figyelembe kell, figyelembe kell venni így lényegesen több áramot tudunk előállítani, mint amennyi a gazdálkodásban szükséges, sőt, sokkal több energiát tudunk előállítani. Úgyhogy azt hiszem, hogy senkitől nem kell a szemrehányásokat elfogadnom. Gondoskodnunk kell arról, hogy a fa, mint építő anyag, a műanyag helyett fokozottabban legyen felhasználva. Azt hiszem, hogy itt is komoly megtakarításokra van lehetőség. Például az ajtók, a nyilászárók esetében eh, sokkal inkább fel lehetne használni a fát a műanyag helyett. Regensburgban például van egy olyan eh, építmény, amely 400 eh, éven keresztül parlamentként működött, és fa parketta még azóta is létezik. Tehát azt hiszem, hogy ha korlátoznánk a műanyag felhasználását, akkor korlátozhatnánk a széndiokszid kibocsátását is. Köszönöm szépen, hogy én is röviden hozzászólhatok. Igazából agasztónak tartom, nyugtalanítónak, hogy az éghajlatváltozás kapcsán mindig ugyanazokat a véleményeket halljuk. Vannak, akik azt mondják, hogy szeretnénk hozzájárulni, és a mezőgazdaság hozzá is tud járulni e, a probléma megoldásához, de természetesen vannak negatív területek is a mezőgazdaságban, és az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy kimondjuk, valóban a mezőgazdaság tud egyet s mást véghez vinni. Sajnálom, amikor mindig ugyanebben a hangnemben nyilatkozunk, hogy ha például a közvélemény szemrehányást tesz, azt hiszem, hogy ez is helyén való, erre is reagálnunk kell. Ugyanakkor volna egy másik kérdésem a vizsgálattal, ellenőrzésekkel kapcsolatban. 2018 és 23 nagyon fontos évek a nemzetközi éghajlatvédelem szempontjából, ugyanis akkor vesszük majd figyelembe, hogy milyen a jelenlegi helyzet, milyen előrelépéseket értünk el, hogyan tudtuk a célokat megvalósítani, hol van szükség további lépésekre. És az előadónak szeretném megjegyezni, hogy fontosnak tartom, hogy a tehermegosztási rendelet szempontjából is szükségünk van egy vizsgálatra, egy felülvizsgálatra. Meg kell néznünk, hogy milyen előrelépéseket értünk el, és lehet, hogy ezt módosító formájában kidolgozom majd. Tehát a felülvizsgálat szempontjából fokozottabb megközelítést kell alkalmaznunk. Ha csak 20-30 éven belül ellenőrizzük az elért eredményeket, az túl kevés. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy természetesen a mezőgazdaságnak is meg kell tenni a magáét az ég éghajlatváltozás enyhítése érdekében, és erre képes is a mezőgazdaság. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatok minden olyan javaslatot, amelyekről szó volt a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan. Minden olyan javaslattal egyetértek, amely arra szolgál, hogy a kibocsátásokat csökkentsük. Arról is szó volt, hogy a legjobb tapasztalatokat, a legjobb gyakorlatot cseréljük ki, és tudjuk azt is, hogy a környezet számára mik a nagyobb veszélyek. Fontos az, hogy a megfelelő szolgáltatásokat tudjuk figyelembe venni, a közösségek számára a mezőgazdaságban. Vannak olyan gazdálkodók, akik sokkal kevesebbet kapnak a, a kapból, tehát mint támogatás kevesebbet kapnak, és ö, vannak olyan rendelkezések, amelyek nem teszik számukra lehetővé a megfelelő tevékenységet, vagy ellentétes a tevékenységük a rendelet ö, rendeletekkel. Aztán ott van a szarvasmarha telnyésztés. Ugye az emberek nem esznek több marhahúst, és azt is látjuk, hogy sokszor nem tudjuk, hogy honnan származna, honnan származik az adott marhahús, mi az eredete. Azt látjuk, hogy a szarvasmarha tenyésztés Európa bizonyos területeken csökkent, viszont a világ más területeiről behozzuk a szarvasmarhát. Nagyon gyakorlati módon lehetne csökkenteni a kibocsátásokat, figyelembe véve azt, hogy mik a célkitűzéseink az üvegházhatású gáz kibocsátásának a csökkentése terén. Szendra képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nos, röviden szeretném jelezni, hogy ebben a vitában szeretném kifejteni, hogy amikor mezőgazdaságról és az üvegházhatású gázok kibocsátásáról beszélünk, egyértelműen definiálnunk kell, hogy miről is van szó. Definiálnunk kell egyértelműen, hogy mit jelent az ipari termelési modell, méghozzá azért, mert most, amíg itt folyik a vita arról, hogy hogyan tudjuk az üvegházhatású gázokat visszaszorítani, a spanyol államban, Szória tartományban egy makroprojekten dolgoznak, 20 tejelő tehénnel egy gazdaságban. Azt hiszem, hogy ott érezhető valóban a hatás. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben beszélnünk kell ilyen kérdésekről, és komolyra kell fordítanunk a szót, és fel kell vetnünk a, az ilyen makro gazdaságokban a tejelő tehérek számának korlátozását. Yes, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentését. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, de fontos dosszié az éghajlatunk szempontjából, a környezetünk szempontjából, a mezőgazdaság szempontjából szeretnék rámutatni arra, amit mondott a ö, jelentéstevő, hogy a ö, téma nem mindig probléma, hanem a megoldásokra ö, kellene koncentrálni. Nagyon nagy potenciáljaink, lehetőségeink vannak. Azt látjuk, hogy egy kilogramm termékre vonatkozóan, mindegy, hogy az tej, hús vagy más, lecsökkentettük a, ö, ö, csökkent, lecsökkentettük a kibocsátásokat. Továbbá el kell mondani, hogy a mezőgazdaság az az egyik olyan a kevés ágazat közül, amely ö, ben látjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy karbonszegény tevékenységet fejlesztenek ki. Látjuk azt, hogy fontos a nitrogén kibocsátás csökkentése, például a növénytermesztésben, és figyelembe kell venni a különböző mezőgazdasági tevékenységben a környezettel kapcsolatos, az éghajlattal kapcsolatos feladatokat is. A gazdálkodókat jutalmazhatnánk akkor, hogyha pozitív módon hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz. A Lulu LULUCF tevékenységeket illetően fontos a rugalmasság. Feltennék egy kérdést a bizottságnak, hogyha van egy javaslat, és azt mondjuk csak a rugalmasság mechanizmus csak 70%-át használjuk fel, akkor ugye most 425 millióról volt szó, és a LULUCF tevékenységnek csak a 70%-át használjuk, akkor mire megy a többi? Köszönöm szépen. Miller asszony kért szót még? Köszönöm, csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Szeretnék köszönetet mondani Caputo úrnak ezért a jelentésért, mert én nem látom ennyire kritikusnak a helyzetet, hogy a mezőgazdaságnak hozzá kell pusztán járulnia a célok eléréséhez, hiszen ezt már meg is teszi, ezért a megoldásnak nem csak hogy része, hanem fő része is amit szeretnék még beépíteni ebbe a jelentésbe, az az, hogy az erdőgazdálkodás, amennyiben beszámítják, Nos, aggaszt ezzel kapcsolatban, hogy az illetékességeket megpróbálják egy kicsit átalakítani, hiszen általában az erdőgazdálkodás a tagállamok hatáskörébe tartozik, ha pedig most a LULUCF-en keresztül ez a tényező érvényesül, hogy európai szinten, európai szintre kerül az illetékesség, akkor ezt ellenezni fogom, remélhetőleg ez nem következik be. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy ez a 425 millió tonnás széndiokszid ekvivalencia a mezőgazdaság részéről, ez olyasmi, amit meg kellene követelnünk. Meggyőződésem, hogy erre szükség van, azért, hogy tényleg előrelépéseket érjünk el. A teraz pan Mezgech, przedstawiciel Komisji Europejskiej. Az Európai Bizottság képviselője következik. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a vitát ezről a fontos témáról. A bizottság részéről azt szeretnénk aláhúzni, hogy teljes mértékben korrekt a helyzet. Látjuk azt, hogy jelentős a hozzájárulás a különböző eredményekhez, mind a mezőgazdaság, mind az erdőgazdálkodás részéről. Nem akarunk semmit a szőnyeg alá söpörni, de látni kell azt, hogy a közlekedés, a hulladékipar és az építőipar is jelentős mértékben hozzájárulnak a kibocsátásokhoz. Itt a rugalmassági mechanizmust ilyen értelemben is figyelembe kell venni. Tehát nem csak a mezőgazdaságról van szó, hanem a hulladék, a építőiparról és más ágazatokról. Korrekt, hogy a különböző megoldásokat keresnek. Természetesen a tagállamoknak figyelembe kell venni a költséghatékonysági aspektusokat is, itt, ahogy hallottuk, a 70%-os adatot, de magána az, hogy a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban mire kerül sor, ez végül is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Fontos a rugalmasságot biztosítani, de az tagállamok döntik el, hogy mely területeken alkalmazzák a rugalmasságot, például a közlekedésben, az építőiparban, vagy a hulladékiparban. A, tehát a tagállamok döntik ezt el. A bizottság részéről el kell mondani az, hogy amikor elkezdtünk dolgozni ezen a javaslaton, nagyon ö, szoros együttműködésben tettük ezt, a, ezt Hogan és Kaniatos biztosokkal. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, tehát visszakapta a szót a jelentéstevő, köszönöm szépen, elnök úr. Látjuk a felszólalásokból azt, hogy mennyire fontos ez a dosszié, ez a téma, és látjuk azt is, hogy a kollégákat érdekli ez az ágazat. A mezőgazdasági ágazat nagyon fontos eredményeket adott már, és figyelembe kell venni mindazt, ami, amit célként kitűztünk magunknak. Természetesen mindent úgy kell megvalósítani, hogy a mezőgazdasági vállalatok ne lássák kárát a mm, különböző módosításoknak, javaslatoknak, az eredményeknek figyelembe kell venniük mindenképpen a környezeti aspektusokat, mert a mezőgazdasági vállalatok már most is nagyon jelentős környezettel kapcsolatos eredményeket értek el, de ezt folytatniuk kell. Folytatniuk kell, meg kell erősíteniük ezt a tevékenységet természetesen. Flanagan kollega és Kárti kollega provokációját is figyelembe veszem, ugyanis a mi kontinensünkön olyan mezőgazdasági politikát valósítunk meg, amely az Európai Unió általános politikájának része, és én személyesen is támogatom azt, hogy, hogy a helyzeten még nagyon sokat lehet javítani, ugye a polgárok élet esetében, a polgárok érdekében, de a bizottságnak is hozzá kell járulnia mindehez, elsősorban a környezet védelem területén. Számomra úgy tűnik, hogy voltak olyan megjegyzések a kollégák részéről, amelyek megfelelnek a jelentésem orientációjának is, szeretnék valamit pontosítani. Ajbuk kollégának, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, ha nem, akkor elnézést kérek. Tehát ugye azt mondtuk, hogy 20%-kal csökkent az állatállomány, hát lehet, hogy nem volt pontos, tehát 2012-ig minden területen volt csökkenés. 24%-os volt az Európai Unióból származó kibocsátás 90 és 2012 között. Azt hiszem, hogy jelentős mértékben hozzá lehet járulni a témához egy nagyon fontos, specifikus területtel is. Úgy gondolom, hogy ha minden fra- politikai frakció támogatja ezen a héten a munkát, akkor a mezőgazdaság továbbra is központi szerepet fog játszani az éghajlatváltozás szempontjából és az emissziós kibocsátások szempontjából továbbra is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A március 6-áig, 13 óráig lehet beterjeszteni a módosító indítványokat, most pedig következhet a következő napi rendi pontunk, nevezetesen a bizottság képviselője általi bemutatása a tejpiaci helyzet alakulásának és a tejgazdáti csomag végrehajtásának az alakulása. Ez a dokumentum, ez a bizottsági közlemény egy olyan közlemény, amely egy munka anyagból lett kialakítva, nevezetesen a kötelező szerződéseknek az alakulása, a termelői szervezeteknek a helyzete, illetve a tej és tejtermékek piaci helyzetének az alakulása. És mint ahogy tudják is, mindenek előtt arról van szó, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetet tovább erősíteni, javítani, hogy a korábbi telegazati válság ne ismétlődjék meg. Köszönöm szépen, Sapszúré a szó. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy megvitassuk itt önökkel ismételten a teipar helyzetét, és hogy összekapcsoljuk a tejcsomaggal ezt a témát, amely egy központi része a megoldásnak is, mert a helyzet a teipari piacon nehéz. Ha megengedik, akkor egy rövid áttekintéssel kezdeném, nevezetesen, hogy mi is a helyzet a teipari ágazatban, és mi, milyen is a, az evolúciós helyzet azóta, mióta az utolsó vitánk volt itt a szakbizottságban. Aztán beszélünk a tejcsomagról, a különböző konklúziókról, és arról, hogy hogyan is képzeljük el az elkövetkezendő hónapokban a helyzetet, mik is az eredmények. A jelenlegi tejipari ágazattal kezdeném. Néhány hónap óta már látjuk azt, hogy jobb a helyzet, mint a múlt év nyarán, ahol egy nagyon nagy válság alakult ki a tejipari ágazatban. Nagyon jól tudják, hogy túlságosan sok volt a tejipari termék a piacon, túl kínálat volt, a gazdáknak nagyon nehéz volt ezen a válságos helyzeten helyzetből nehéz volt kikerülniük. És az európai intézmények megegyeztek két szolidaritási csomagban a tejipari ágazatban, hogy segíthessék, támogathassák azokat a gazdákat, akiknek kimondottan cash problémáik voltak, és akik nehéz helyzetbe kerültek. A múlt év nyara óta látjuk azt, hogy a túlkínálat lecsökkent, és májusban, 2016 májusában volt egy ö, csúcs időszak a túlkínálat terén, és azt látjuk, hogy ö, csökkent a túlkínálat, Összességében és jelenleg elmondható az, hogy a 2016-os év januártól decemberig ö, 0,4 százalékos rátát mutat a uniós túltermelés szintjén azt látjuk, hogy ez az év első felére koncentrálódott inkább, és a második fél évben már láttunk, láttuk a csökkentés. Az egyik oka annak, hogy az árak is felmentek, az az volt, hogy a nyers tej ára mindenhol 33,1 cent volt múlt év decemberében, és ez azt jelenti, hogy ez egy növekedés 3,7-del, összehasonlítva a novemberi árakkal. Tehát ez egy magasabb ár, mint az előző év árrátája, tehát 2015. decemberre ára. Tehát látjuk azt, hogy a tej eh, termékek ára növekedett, és ez pedig annak az eredménye, hogy csökkent a termelés itt elsősorban a 2016 második felében. Ami a vajárakat illeti, azt látjuk, hogy nagyon jövedelmező volt ez a gazdák számára, magasak voltak az árak, nagyon régen nem voltak ilyen magasak a bajára. Most már azt látjuk, hogy volt egy nagy váltás a proteinről a zsírra, és a vaj ára, vaj ára jelenleg az, amely igazából segíti a tejtermékek helyzetét. Ezt természetesen figyelembe kell venni, ami a 200 euro per 100 kilogram. Ami pedig a sovány tejpor árát illeti, látjuk azt, hogy nagyon na nagy nehézségek voltak, az utóbbi hónapokban. Tudjuk azt, hogy voltak intervenciós tevékenységek a múlt nyáron, most pedig már körülbelül 315 tonnáról beszélhetünk, ez egy rekord szint. Régóta nem volt ilyen ez az adat. Ami a nemzetközi helyzetet illeti, az export tevékenységünk is nagyon sikeres volt, az export lehetőségeinket jól kihasználtuk, különösen harmadik piaci országok felé, ez egy jó hír. Az év nagyon is versenyképes év volt, figyelembe véve a versenytársainkat, új lehetőségeket, lehetőséget nyíltak meg harmadik országok piacain, és ez nyilván, nyilván nyit, nyitotta a lehetőségeket. Ausztráliában, Új-Zélandon csökkentettük a tejtermékeket, aztán az Egyesült Államokban is, amikor túlkínálat volt, ez lehetővé tette a export tevékenységet, tehát visszatekintve azt lehet mondani, hogy a termelés folytatódik. Ugye most jön igazából a szezon, a termelés szempontjából is növelni fogjuk a termelést, itt szezonális kiegészítésekre, korrekciókra is sor kerül az elkövetkezendő hetekben majd teljesen világos az, hogy milyen lesz az érdeklődés, ugye az ár generáció szintjén is majd az európai piacon. Ami a főbb aspektusokat illeti, és amelyekkel foglalkoznunk kell, az az, hogy hogyan is szervezik meg magukat a gazdák hogyan fogják az áringadozásokat kezelni, és hogyan fogják majd a mm, változó árak negatív aspektusait kivédeni a mezőgazdaságban, a farmokon, a gazdaságokban. Ami a tejcsomagot illeti, vannak mm, rendelkezések ebben a csomagban, hogy önök is tudják, a tejcsomag a 2009-es tejipari válságnak volt egy következménye, a gazdák jobban megszerveződtek, és, és részt vettek az láncban a hozzáadott értéklánchoz hozzájárultak. Ami a szeptemberi szolidaritási csomagot illeti 2015-ben. Lehet, hogy emlékeznek arra, hogy a tanács azt kérte, hogy egy jelentést készítsünk el, ez volt a tejcsomaggal kapcsolatosan, és a kollégium elfogadott múlt év novemberében egy jelentést, amely a különböző eredményeket tartalmazza, nevezetesen, hogy 2010 után hogyan is valósítottuk meg a tejcsomagot. Múlt év őszén nagyon nagy figyelmet szenteltünk a, a különböző eredményeknek, azzal kapcsolatosan is, hogy meg kell hosszabbítani a tejcsomag rendelkezéseit 2020 után is. Azt hiszem, hogy a parlament számára ez fontos, mert kifejtették azt, hogy elégedettek a jelentéssel. A jelentés teljes mértékben rámutat arra, hogy növekedés van a gazdák esetében arra, hogy megszervezzék és kollektív tárgyalásokat folytassanak a tevékenységet illetően. Összességében kielégítő a helyzet, de azt is látjuk, hogy vannak lényeges különbségek a tagállamok között, és bizonyos területeken Európában még mindig nagyon nagy lehetőségeket lehetne kiaknázni a javítás érdekében. Ez fontos ezzel kapcsolatosan a gazdálkodók szervezeteinek az elismerése, a termelő szervezetek között is különbséget kell tenni, vannak olyanok, amelyek az árstabilitást tudják biztosítani, az árszintet tudják biztosítani, és a, biztosítani tudják a tej begyűjtését is rendszeresen. Természetesen az egyéni gazdálkodók kockázatait csökkentenünk kell, a értékláncban, ami a gazdák, a termelők szervezeteit illeti, a kollektív tárgyalásokat illeti, teljes mértékben a már meglévő helyzetre alapozunk. Európában az átlag farmon 28 tejelő marha van, és nagyon nehéz a gazdák számára egy ilyen gazdaságban korrekt módon részt venni az áruláncban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel az ágazattal. A az Európai Unión belül 27 százaléka a tejnek a különböző szervezett termelésen kívül realizálódik. Sok esetben a lehetőségek nincsenek megfelelő módon kihasználva, szkepticizmus, bizalmatlanság üti fel a fejét ezeken a területeken, és ez minnyájunk számára egy kívást jelent. Mindenképpen mobilizálni kell az összes lehető lehetőséget, eszközöket annak érdekében, hogy a ö, gazdákat rávegyük arra, hogy szerveződjenek, ö, tehát termelő szervezetekbe tömörüljenek, és Természetesen vannak más területeket, mint például a, az oktatás, ezt támogatni kell EU-s szinten is, a képzés például fontos a, a tudati szintemelés, a termelő szervezetekkel kapcsolatos feladatok ismerete oktatása. Vannak nagyon sik, nagy sikertörténetek a termelői szervezetek terén. Azt hiszem, hogy a lehető leggyakrabban kit kellene cserélni a jó tapasztalatokat a gazdák között is. Területfejlesztési programokat kell kialakítani, kollektív tevékenységre van szükség a feldolgozók és a termelők között, pontos információkat kell adni azzal kapcsolatosan, hogy mit lehet és mit nem lehet elvárni az termelői szervezetektől, és végül, ami a tejcsomag idejének a lejártát illeti, ezzel kapcsolatosan is figyelembe kell venni a jelentés konklúzióit is, a tejtermékekkel kapcsolatos feladatokat, a termelői szervezeteket, végül pedig össze kell kapcsolni a jelentést, amely amelyet kidolgozott a mezőgazdasági task force, amely tanulmányozza azt, hogy hogyan lehet a helyzeten javítani a tejipari áruláncon belül, és biztosan a bizottság munkaprogramja foglalkozik majd mindezzel 2017-ben is. Ennyit akartam önöknek sűrített módban, dióhéjban elmondani a tejcsomagról szóló jelentés kapcsán, és a néhány következő lépésről a tejipari piacon is teljes mértékben rendelkezésre állunk minden kérdésben. Köszönöm. Chicago. Nagyon szépen köszönöm ezt a prezentációt, amely nagyon izgalmas volt, és amely néhány reményt is támaszt a jövővel kapcsolatosan. Tisztelt képviselőasszony! Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság képviselője tájékoztatott bennünket. Ez egy érdekes jelentés volt, és elgondolkodtatott több szempontból is, és ennek kapcsán szeretnék felvetni néhány gondolatot. Úgy tűnik, ahogyan láttam egyes országokban, a kötelező szerződések az élelmiszerellátási láncnak csak bizonyos részein jelentkeznek. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy ezen szerződések minden egyes láncszemnél megjelenjenek, alapvetően olyan fontos termelőországokban, mint Franciaország, vagy máshol is, ahol azt tapasztaltam, hogy csak az első láncszem szintjén kerül sor egy ilyen szerződés megkötésére, ezt meg kell erősítenünk, a szerződéses jogviszonyt az egész élelmiszerellátási láncon végig kell vonultatnunk. Egy másik kérdés pedig, úgy tűnik, hogy még mindig nem elég fejlettek a termelő szervezetek, a szövetkezetekhez képest. Én hiszek a szövetkezeti eh, modellben, úgy gondolom, hogy általánosságban véve ez nagyon jó megoldásokat eh, nyújt olyan országokban, olyan térségekben azonban, ahol ezek eh, nincsenek eléggé meghonosítva, komolyabb támogatást igényelnek a gazdák. Éppen ezért úgy gondolom, hogy meg kell értetnünk a tagállamokkal, hogy ezt a szövetkezeti modellt megerősítsék, hiszen ez plusz előnyt jelent a termelőknek minden ágazatban, de különös tekintettel a tej ágazatban, és ezt az adatok is alátámasztják, ahol azt láthatjuk, hogy alacsonyabb szintű a szervezettség a szövetkezetek esetében, például ott a deficit is komolyabb. Minél magasabb fokú és minél elterjedtebbek ezek a termelői szervezetek, a az állattenyésztőknél például jobbak az eredmények. Ezért úgy vélem, hogy ez az összefüggés, ez mindenképpen ki kell, hogy domborodjon. És van még valami, amit megemlítettek, a finanszírozás milyen szempontból fontos a gazdák szerveződése szempontjából, nem ebben látom a problémát, hiszen a vidékfejlesztési programok nyújtanak finanszírozást. Én úgy gondolom, hogy a probléma inkább az információ hiányában keresendő, a figyelemfelkeltés hiányában. Nem annyira a finanszírozással van a probléma, bár lehet, hogy bizonyos ösztönzőkre szükség van, de a vidékfejlesztési programok kellő forrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy a tagállamok ezekhez nyúlhassanak jó lenne, ha erre válaszolna, mert én nem a finanszírozásban látom a problémát. A jobb szerveződés, a nagyobb tudatosság fontos ezekben az ágazatokban. És végezetül Örülök, hogy végül azt mondta, hogy figyelembe kell venni az élelmiszerellátási lánc task force-ának jelentését. A tejágazat most némileg jobb helyzetben van, de az egész tejcsomaggal egy nagyon komoly válságon ment keresztül, más ágazatokhoz hasonlóan. Tehát vagy komolyan vesszük ezeket a problémákat. A bizottság azt mondja, hogy európai normatívára van szükségünk az élelmiszereltási láncban, mert ha nem, akkor egymás után jönnek majd a válságok. Szerintem ezen az úton kell haladnunk, és ebből a szempontból a jelentés nagyon hasznos volt. Elnök úr, a halászati szakbizottságba kell mennem, úgyhogy sajnos nem tudom megvárni a választ. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagyon sokan szót kértek, és részt szeretnék van szépen menni ebben a vitában. Kérek mindenkit, hogy két percre korlátozza a hozzászólását. Andró újra szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csar- szavaim csatlakozni fognak nagyon közelről is elnök helyettes asszonyunknak a szavaihoz. Mindenek előtt az Európai Bizottságnak a prezentációja jól mutatja, hogy pozitív a hozzáállás a tejcsomag témájához. Jól lehet, ez az ágazat továbbra se került ki a válságból, ez a válság pedig most már több mint két éves. Korábban sokan tartottak attól, hogy a kollektív tárgyalások, a termelői szervezetek oda vezetnek, hogy piaci fölény alakul ki. A jelentés jól mutatja, hogy nem következett be ilyen fejlemény. Még azt is szeretném mindenhez hozzátanni, hogy ugye kialakult a tejcsomag, de még ezt tovább lehet tökéti, tökéletesíteni. Többek között a szerzőzseti politikákkal, ott, ahol a kollektív szerveződésnek hiányosságait észleljük, ott van lehetőség tovább lépésre, az elemzésre, illetve a válaszadásra. Úgy gondolom, hogy a szerződéses politikában messze menően be kell építeni a terjesztésnek a kérdéséért. Ugye vannak a szakmaközi szervezetek, erről szó esett, ilyen értelemben, mint ahogy erről elhangzott néhány szó, kellene tovább lépni. Aztán további pont a piacnak a megfigyelése a tej obszervatóriumnak a tevékenységben tovább kell, hogy fokozódjon. Hatékonyan kell, hogy felépjünk, mégpedig a biztos hálónak az érvényesítésével, akkor, amikor a piacon olyan fejlemények következnek be, amelyek ezt igénylik. A termelői szervezetek, a termelői különböző struktúrák pedig kellő méretet kell, hogy elérjenek ahhoz, hogy gazdaságos fellépésük lehessen szemben a, a termelés nagyobb gazdasági szereplőivel, és igényelünk azt kell azt is, hogy a szerződések minimális számokat foglaljanak magukba a termelőkkel kapcsolatosan, illetve a felvásárlókkal kapcsolatosan. Nagyon sok esetben ugyanis a felvásárlók kényszeríti ki az áraikat. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy a csomag nem elégséges ahhoz, hogy fenntartsuk minden régióban a termelést, többek között a leghátrányosabb helyzetűekben. Éppen ezért korlátoznunk kell a koncentrációt a különböző régiókban, és képen a hátrányos helyzetűekben. Vannak olyan hatások ezen kívül, amelyeknek a következményei csak időszakosak lenne, lesznek. Éppen ezért az Európai Bizottságnak az lenne a feladata, hogy elébe menjen a következő kap reformnak a keretében azoknak a kockázatoknak, amelyek kiteszik, sérülékenyé teszik az ágazatot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is a prezentációt. Két percbe fogom szorítani a kérdéseimet. Először is a bizottságnak szándéka előterjeszteni valamilyen mechanizmust, amelyen keresztül gyorsan lehet korlátozni válság esetén európai szinten a tejtermelést. Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkéntes rendszer nem működik. Másodszorban szeretném megkérdezni, hogy a piaci válság hatása főleg a leghátrányosabb helyzetű térségekben érződik. Ott nő a termelés. A bizottságnak van-e valamilyen terve arra vonatkozóan, hogy a 2009-es, 14-es válságból levonjon következtetéseket és intézkedéseket hozzon ezen térségre, térségekre. Ami pedig az orosz szankciókat, illetve az orosz embargót illeti, az Európai Bizottság nyomon követi azt, hogy az orosz embargó hogyan hat a tejágazatra, illetve szándékában áll le támogatni azon termelőket, akik továbbra is érzik ezen embargó negatív hatásait. Az Európai Bizottság támogató intézkedései eddig nem kielégítőnek bizonyultak, ugyanis komoly pénzügyi veszteséget kellett elkönyveljenek a termelők az orosz embargó miatt. Remélem, hogy tudtam tartani a keretet. Hajbuk képviselő, köszönöm eh, szépen a bizottságnak eh, ezt eh, az elemzést, amely nagyon helytálló volt. Most ismét csökkennek az árak. A nyersanyag piacokon 4,4%-kal csökkentek az árak. A, azt hiszem, hogy a raktárok még mindig tele vannak tehát további raktározásra nincs szükség. Említették, hogy a termelői szervezeteknek mi lehet a felelősségük, ezeket jobban ki kell építeni, ebben én is támogatom önt, de hogyan látja a szövetkezeteknek a szerepét, hiszen a gazdák, ha megkapják azt a lehetőséget, hogy szerveződjenek, ugye Németországban a szövetkezetnek, a legnagyobb szövetkezetnek a legrosszabb, ott fizetik a legrosszabb árakat, és nincs is lehetőség arra, hogy váltsanak, hiszen nincsenek már tejüzemek ebben a térségben, tehát a szövetkezetek elég rossz helyzetben vannak a tejcsomag szempontjából, úgyhogy megoldást várunk erre a problémára. Sajnálom, hogy a feldolgozók eh, felelősségét nem említette, hiszen ők is felelősek, amennyiben továbbra is arra törekszenek, hogy eh, elhelyezkedjenek a világpiacokon, hiszen eh, nagyon jelentős az export. Itt nem arról van szó, hogy nincs export, ennek ellenére azonban rossz a tej ár, és noha a helyzet egy kicsit helyreállt, nem tudták a gazdaságok lefedni a költségeiket. Tehát a felelősség megoszlik a termelők, illetve a feldolgozó üzemek között. Hogyha ez ez a tendencia folytatódik, aggasztó, hiszen nagyon sok gazdaság nem élte túl a válságot, és most megint nagy nyomás nehezedik az árakra, ezért úgy gondolom, hogy a politikusokat is felelősség illeti meg. Korábban kell beavatkoznunk, nem szabad várnunk, még sok vállalat kénytelen bezárni. Köszönöm szépen. Elnök úr, három kritikám van a jelentéssel kapcsolatosan. Van, ugye ön a fogyasztói keresletről nincs szó ebben a jelentésben, a sajta kapcsolatos feladatokról, a piacról egyáltalán nincs említés téve. Itt nem a bizottság intervenciójára ö, ö, van szükség, hanem ö, az ágazatban jobban kell koordinálni a munkát, meg kell könnyíteni a különböző lehetőségeket, ugye sokszor szankciókkal is élnek. Nagyon sokan nem is tudják, hogy hogy vannak olyan támogatások, amelyek arra ösztönzik a gazdákat, hogy például állattenyésztéssel, szarvasmaratenyésztéssel foglalkoznak, de vannak aztán olyan területek, ahol elbártól, tehát nem ösztönözzük a gazdákat erre. Itt látjuk azt, hogy egy arra lenne szükség, hogy a Brexit után is megfelelő módon járjunk el a piacon. Nagyon meglep az, hogy a bizottság tagjai úgy gondolják, hogy, hogy 28 tejelő marha van egy gazdaságban átlagosan az Európai Unióban, akkor pedig tudjuk azt, hogy milyen hatalmas különbségek vannak. Én azt mondanám inkább, hogy az átlag adat a száznál is több. Úgyhogy 28 az nem megfelelő számunkra. Posztált képviselő, két percben. Hála lijepo, gospodine Köszönöm szépen, elnök úr. Én ismételten elmondanám azt, amit már számos esetben ebben a szakbizottságban kifejtettem, az az, hogy, a, hogy Horvátország a belépés óta négyszeresen növelte az állatállományát. Jelenleg azonban Horvátországban a szükségletek mindössze felét tudjuk megvalósítani, realizálni. Sajnálos, sajnálatos módon nagyon sok mindent a bizottság nem vesz figyelembe, például az, hogy különbségek vannak a régebbi és az újabb tagállamok között. Azt látjuk, hogy Horvátországban akármikor lehet szerződést kötni a termelő és a feldolgozó között, vannak olyan országok, például Franciaországban, ahol megvásárolják a felesleget, nem kell semmiféle szerződést kötni, tehát azt látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol nem becsületes módon járnak el, és ennek véget kell vetni, ami a Horvátországba behozott tejet illeti, 40 eurocentért adják el ezt a tejet, tehát más tagállamból bejövő tagállamból, ugye azt látjuk, hogy a horvát piacra bejövő tej például 40 centért kerül eladásra, azonban az, azokat az országokat, amelyből behozzuk ezt a tejet, támogatjuk akár 50 eurócenten is. Éppen ezért mindezt figyelembe kell venni. Aztán a kifizetések terén 30 napon belül ki kellene, hogy fizessék a különböző tevékenységekért járó összegeket. Ezt nem tartják be. Nekünk két termelő szervezetünk van, amelyek teljesen specializálódtak, de az Európai Bizottságnál ezeket nem regisztrálták. Szeretném tudni, hogy miért nem. Köszönöm. O jakich dopłatach pani mówi do mleka Egyes kifejezések, egyes támogatások kapcsán miről beszél pontosan? Ugye támogatásokról ejtett szót Oroszország esetében, vagy tagállam, a többi tagállam esetében. Mire gondolt egészen pontosan? Tehát bizonyos tag országokban, tagállamokban úgynevezett álltámogatás kerül, áll, támogatásra kerül sor, tehát támogatják a tejet, Viszont, hogyha ez a tej bejön Horvátországba, a kis kereskedelmi ára 40 e, euró cent lesz. Tehát ez igazából a tagállamoknak nem, nem kifizetődő. hogy... Um, a én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, mert eljött, de le kell szögeznem, hogy a tájékoztatása elgondolkoztatott, ugyanis igazából újdonságot nem mondott. Szerintem mindig élen kellene járni a bizottságnak. Én megpróbáltam feljegyezni mindazt, amit elmondtak, de igazából semmi újat nem mondtak. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Mindig is azt hangsúlyozzák, hogy a tejcsomag egy sikertörténet, én azért ezt szeretném megkérdőjelezni, a tejcsomag valójában siker volt? A tejcsomagot három csoportra oszthatnám, ugye egyfelől a gazdák számára gyakorlatilag ahhoz járul csak hozzá, hogy hagyjanak fel a gazdálkodáson, mások számára egyfajta nyugtatóként hatott, tehát az a gondolat, hogy na hát a politikusok mégis tesznek valamit, bizonyos forrásokat nyújtanak, és egy kis csoport számára akár ösztönzőként is szolgált arra, hogy többet termeljenek, de ez alapján elmondhatjuk, hogy sikeres volt. Én szeretném ezt megkérdőjelezni. És ha megnézem a az üzemek számításait, akkor igazából még egyetlen egy Eh, gazdasággal sem találkoztam, amely a tejcsomagnak köszönhetően túlélte volna a válságot. Eh, mindig eh, egy csepp volt a tengerben, amit, amilyen segítséget nyújtottak, ezt pedig azt hiszem, hogy ki kell mondanunk. Egy csepp a tengerben mindez, egyfajta nyugtató, tettünk valamit, mert tennünk kellett valamit, de siker nem volt semmiképpen, ezt ki kell mondjuk és csatlakoznék az egyik előttem szólóhoz, aki azt a kérdést vetette fel, hogy önkéntes vagy nem önkéntes lesz a mennyiségek csökkentése, valamilyen csökkentésre szükség van, nem szabad, hogy a bizottság csak várjon és várjon, erre szükség van, ez a válság, és a korábbi válságok is már bebizonyították, hogy csökkentenünk kell a mennyiségeket, akár kötelező módon, ha önkéntesen nem működik, mit tesz a bizottság, mikor kíván végre lépni a bizottság ebben a kényes kérdésben? Um, uh, two items. Um, uh, the... Két téma. Az első a koordinátori ülésen is szó van a új-Zélanddal kötendő kereskedelmi megállapodásról. Én nem tudom, hogy erről nem, nem tudom, senki nem tudja, hogy milyen kereskedelmi tárgyalások folynak Új-Zélanddal. Írországra vonatkozóan sem megfelelő a helyzet, ami a termelői szervezeteket, kooperatívákat illeti. Azt hiszem, hogy hogyha például az én lányom egy kis macskát kérne, akkor az macska lesz, és nem tigris, mondjuk. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy egy olyan helyzet van, amikor a termelői szövetkezetek nem feltétlenül segítik a gazdákat megfelelő módon. Aztán vállalatok elmennek Luxemburgba, hogy ne fizessenek adót. És ez azt jelenti, hogy ezáltal 2,03 század millió ö, ö, euró veszik el évente. Tehát ne legyen az, hogy a tigris meg, meg ez fel, felfal bennünket. Nagyon szépen köszönöm ezt a metaforát.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 a bizottság tájékoztatása után azt hiszem elmondhatjuk, hogy semmi sincs rendben a tejpiacon, hiszen amikor az árak emelkednek, akkor logikus, hogy a gazdák többet termelnek, ki kell egyenlíteni a veszteségeiket. Tehát megint ugyanazon dilemmával állunk szemben. Ahogyan azt Neuchil kollega is azt elmondta, állandó intézkedésekre van szükségünk, hogy a keresletet és a kínálatot egyensúlyba hozzuk. Csak az exportra utalni nem elegendő hiszen az export is csak azért működik, mert kedvezőek az árak, és alul kínáljuk a termékeket dömping áron. Tehát azt hiszem, hogy az export mindenképpen egy zsákutca, pontosan azért, mert tömegesen exportálunk, túl sokat termelünk, alacsonyak az árak. Ez egy logikus gondolatmenet. Nem értem, hogy a bizottság most ezt azzal magyarázza, hogy nem elég szervezettek a gazdák. Sajnálom, de Németországban elég jól szervezettek, csak éppen ha nincs választási lehetőség, mert monopól struktúrák alakultak ki, nincs gyakorlatilag semmiféle konkurencia se. Bizonyos térségekben monopóliumhoz hasonló hatalmat élveznek a tejüzemek. Sajnálom, de azt hiszem, hogy szükségünk van egy olyan csomagra, amelyel valóban rendet teremthetünk a tejpiacon az elkövetkezendő tíz évben, és egyensúlyba hozzuk a keresletet és a kínálatot. Amíg a bizottság ezt megtagadja, nem tudjuk megmenteni azokat, akik még tejet termelnek. A gazdák 30%-át elvesztettük 10 év alatt, más országokban még drámaibbak az adatok. Hol lesz ennek a vége? Egyes térségekben meg fog szűnni a tejgazdaság, tehát hiányolom a válaszokat. A tüneteket kezelgetjük, de igazából nem adunk hathatós választ, és a jövőre nézve nem kínálunk megoldást, és ehhez még hozzájön az is, amit említettek, megnehezítjük azt, hogy 350 ezer tonna van intervencióban, hogyha ez is a piacra kerül, akkor noha helyreálltak némileg az árak az utóbbi hónapokban, ezt úgy, ahogy van, alássuk. Hogy akarjuk ezt a következő hónapokban kezelni? Köszönöm szépen. Elnök úr, a bizottság nagyon érdekes javaslatokkal állt elő a szakmaközi szervezetekre vonatkozókra, de ez nem újdonság. Ami érdekes lenne, az az, hogy meghatározzuk, mi ezen szervezeteknek a szerepe. Jobban kell um, szabályozni az élelmiszerellátási lánc egészét, hiszen mindannyian tudjuk, hogy amikor válság van a piacokon, az árak csökkennek, nagyon gyorsan csökkennek, és um, amikor a piacok azonban helyreállnak, a a vállalatok nyereségre tesznek szert, és maga a termelő csak nagyon későn tapasztalja azt, hogy az ő helyzete is némileg javul. Tehát európai, szerve, európai megoldásokra van szükség, hogy fellépjünk a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben. És ugyanígy definiálnunk kell azt is, hogy mi történik az árakkal. Kell egy minimális hivatkozási szint, egy referencia szint az árakra vonatkozóan, és definiálnunk kell a különböző feltételeket az ellátási lánc egésze során, hogy ne boruljon fel az egyensúly a gazdálkodók, illetve az elosztó cégek, valamint a nagy vállalatok között a különböző országokban. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm a bizottságnak. Az előttem szólók már elmondták, ugye az őszintesség, hát ez kellene, hogy legyen a szlogenünk hogyha nem vonjuk be a gazdálkodókat, nem fogunk tudni semmit megoldani. Például a mennyiségek szabályozása, a tejkvótáról nem is, ne is beszéljünk, hiszen a tejkvótával volt a legkomolyabb válságunk. Európában, például Bajorországban az én térségemben sokkal több tejet termelnek, de azt hiszem, hogy ha a kvótát visszaállítjuk, akkor a helyzet nem fog javulni. Én is úgy gondolom, a tejágazat az egyetlen olyan ágazat, ahol a szerződésekben a mennyiségek nem szerepelnek. Ha ezt elismerjük a búzánál, ha például azt állítjuk, hogy azt írjuk a szerződésbe, hogy mindent, ami van, azt odaadjuk a másik félnek, és így akarjuk erősíteni például a szövetkezeteket, be kell emelnünk a szerződésekbe a mennyiségeket is. És nem csak egy tejüzemmel kell a szerződéseket megkötnünk, nálunk a termelő szervezeteknek lehetőségük van, hogy máshova is szállítsanak, mégsem teszik ezt meg, mert egy általános szerződést kötnek az összes tejüzemmel, és ebből nem tudnak úgymond kilépni. Tehát azt hiszem, hogy itt szükség van piaci eszközökre. A bizottságnak igazat adok abban a tekintetben, hogy nagyobb tudatosságra van szükség. Milyen lehetőségeket látnak annak érdekében, hogy a kötelező elemeket, például a szállítás mennyiségét és a szállítás időpontját beemeljük a szerződésekbe. És amit hiányoltam, az az, hogy a piaci láncolat kapcsán meg kell állapítanunk azt, hogy mikor fizetik meg a tejet a tejüzemeknek, hiszen európai szinten óriási különbségek figyelhetők meg. Hát Dorfman képviselő, köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a tejcsomagban nem, tejcsomagot nem szabad úgy bővebben értelmeznünk, mint amilyen. Vannak szerződések, de ezzel nem tudunk pusztán rendet teremteni a piacon. Ez csak egy további elem annak érdekében, hogy a piacon valamilyen rendet teremtsünk. De úgy gondolom, hogy az, az az elgondolás, hogy erősítsük a termelő szervezeteket, mindenképpen a jó irányba vezet. Ugyanakkor ezt az utat konzekvensen kell végig futnunk. A tejágazaton belül is talán érdemes volna, ahogyan a zöldség és a gyümölcs ágazatban megtettük, erősebb szerepet biztosítani ezen szervezeteknek. Szeretnék utalni arra, amit mások is már elmondtak, a tej termelésnél vannak hátrányos helyzetű hegyvidéki térségek, ahol a termelés egyfelől teljességgel nélkülözhetetlen, hiszen fő, fontos hegyvidéki térségekben ez az egyetlen jövedelem, jövedelem lehetőség a gazdák számára, és főleg ott nagy nyomás nehezedik a termelésre. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kihasználjuk a hegyvidéki térségekben a termelés lehetőségét, hogy egyfajta előnyt nyújtsunk ezen gazdáknak, hiszen egy teljességgel liberalizált európai piacon semmilyen esélyük nem lesz a túlélésre, és hosszú távon, de nem is feltétlenül hosszú távon, hanem már rövid távon is ez komoly hatással lesz a mezőgazdaságra, a hegyvidéki tájra, térségekre és a gazdaság egészére is. Nola. Szemra képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom azon véleményekhez, amelyek azt mondták, hogy amelyek szerint a tejcsomag egy kudarc volt. Ha ez nem így lett volna, akkor most nem, lenne, nem lett volna ez a válság sem, és nem kellett volna későn intézkedéseket hoznunk. Amit azonban szeretnék megkérdezni, a bizottságtól az a következő. Először is tájékoztassanak bennünket arról, hogy hány gazdaság zárt be ebben a térségben, milyen méretűek és mely térségekben. Másodszorban milyen szegmensekben növekedett a termelés, és egy további kérdés, amelyre választ válnék, milyenek az árak? Ugyanis úgy gondolom, hogy itt ebben a teremben mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan árak, amely lényegesen öm, alul maradnak a 33,1-en, amit ön említett, ami a decemberi árszint volt és azt is szeretném tudni, hogy terveznek-e valamilyen szabályozási mechanizmust, ha pedig nem, akkor milyen szerepet, illetve intézkedést képzelt el a bizottság, hogy elkerülhessük azt, hogy az olyan nagy gazdaságok, mint amelyeket Szoria tartományban terveznek Spanyolországban, 20 ezer tejelő szarvasmarhával, ez sok gazdaság számára halálos lehet. Milyen intézkedéseket terveznek? Pani prezydent McGuinness. McGuinness. Thank you, Chair, and with the... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem hallottam a bevezetőt, de olvastam a jelentést. Van egy kérdésem. Ugye itt különféle megjelősek vannak a termelői szervezeteket, illetően a tagállamokban, ami a tejipar fejlődését illeti, a, pi, a piac fejlődését, azt látjuk, hogy 2013-ban, 2014-ben elég fluktuáló volt a helyzet, aztán 2015-ben a válságra került sor orosz, az orosz helyzet miatt. Na most hogyan lehet egyensúlyba hozni a keresletet és a kínálatot, hogyan lehet a termelői szervezetek tevékenységében figyelembe venni ezt az egyensúly hiányt. Szeretném ezeket tudni. Köszönöm. Panie dyrektorze, czas dla Pana. Dużo pytań. Prosimy o odniesienie a bizottságé a szót, a bizottság kapja meg a szót, kérem, hogy röviden válaszolna a feltett kérdésre. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm ezt a csomagot, amely ugye a lényeges kérdésekre korlátozott. Egy dolgot szeretnék tisztázni. Nem szabad összekeverni a tejcsomagot a két szolidaritási csomaggal, amelyel a szolidaritásunkat fejeztük ki a teipar és a gazdák irányába 2015 és 2016-ban. Ez a csomag olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely különösen a tejipar, a tejipar számára lehetővé teszi azt, hogy úgy szervezze meg a piacot, amely jobban ellenáll az árváltozásoknak, figyelembe véve még a 2009-es válságot. Ez egy olyan jelentés, amely félidős áttekintése a helyzetnek, és nem akartunk minden ö, problémát megoldani ezzel a jelentéssel a tejcsomagban és a tejipar terén. Ez a ö, csomag is lehetővé teszi, hogy megszervezzék magukat a gazdák, és ö, megfelelő feltételeket alakítsanak ki a feldolgozókkal, és szerveződjenek, termelői szervezetekbe, különböző kooperatívákba, amilyen formába akarnak. A második dolog az, hogy mindig is ugye két emberre van szükség, amikor egy szerződést megkötünk. Van egyrészt ugye a termelői oldal, és aztán egy másik oldal, amelyik része ennek a megegyezés, megegyezésnek, megállapodásnak, és a, mi a tagállami, tagállamokat illeti, a termelői szervezetek részét képzik a megoldásnak egy sokkal korrektebb bánásmódnak a jövőben a tejiparon belül. A válaszadóink 70%-a azt mondta, hogy a termelői szervezetek jó megoldást jelentenek, aztán van, aki úgy gondolta, hogy a tej szállítás, felvásárlás az egy jó lehetőség, Mindez persze nagyon jó kiinduló pont arra, hogy lássuk, milyen eredmények léteznek a tagállamokban, és a tagállamoktól bejött értesítések alapján természetesen növelhetjük majd a, ezeken a területeken a százalékarányokat, és a gazdák számára lehetővé tehetjük, hogy a termelői szövetkezetekbe, szervezetekbe belépjenek, vagy szövetkezetekbe lépjenek. A ma felvásárolt tej 64%-a már a szövetkezeti ágazatokon realizálódik. Ez azt jelenti, hogy a nap végén még mindig van lehetőség arra, hogy javuljon a helyzet, és hogy a, ez együttműködés is javuljon a gazdák eh, és a felhasználók között. Van egy másik elem, amelyet alá szeretnék húzni. Sokkal többre van szükség, mint szerződéses megállapodásokra, eh, beruházásokra is szükség van. Új termékekbe kell beruházni, új a felhasználók számára is új lehetőségre van szükség, jobb minőségre van szükség, képzésre van szükség, ösztönözni kell azokat a lehetőségeket, azok számára a lehetőségeket, akik belépnek a emelői szervezetekbe, tehát egy felülről induló együttműködést lehet így elképzelni. Például kaphatnak takarmányt a gazdák, különböző hozzáférési lehetőségük lehet. Tehát nagyon sok mindennel lehet őket segíteni. Aztán van egy olyan aspektus is, amelyről néhány képviselő szólt, nevezetesen, hogy a kevés, az inkább hátrányos helyzetű mm, területeken hogyan lehet a, támogatni a gazdákat. Volt egy tagállam, amely arról tett jelentést, hogy a szövetkezeti struktúra az, amely segíthet például a hátrányos helyzetű régiókban, területeken, és hogy támogatni kell ezeket. Aztán itt nem vettük külön a, az árak rátáját a hátányosabb helyzetű területek és a kedvezőbb helyzetű területek között. Aztán utalunk arra is, hogy vannak az önkéntes támogatói rendszerek, a kifizetések terén számos tagállamban van egy önkéntes támogatói rendszer a tejipar tej termelésben. Elemezni kell a létező rendszereket, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan elem, amely szintén segít a gazdákon olyan régiókban, ahol hát kedvezőtlenebb a helyzet, a feltételek a termelésre. Sokan utaltak arra, hogy a, mennyis, a termelt mennyiségre is figyeljünk oda, hogy különösen, hogyha a válság helyzet van a kínálat terén, vagy hogyha a kínálat csökken, akkor olyan mechanizmusokat kell kidolgozni, amelyek például a szerződéses megállapodásokat teszik lehetővé a termelők és a felhasználók között, hogy a hozzáadott értéklánc ezáltal érvényre jusson, és figyelembe kell venni a jeleket, Például, hogyha egy válság van, és arra is oda kell figyelni, hogy a gazdák jövedelme ne csökkenjen válsághelyzetekben. Vannak ugye érték, tehát vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyek az értékekre koncentrálnak, hogyha az árak csökkennek, akkor olyan mechanizmusok léteznek, amelyek biztosítják legalább a termelés egy nagy részét, kompenzálják így az árcsökkentést. A jó tapasztalatok cseréje a gazdák között szintén egy fontos elem, aztán az élelmiszer, a zöldségiparral is lehet együttműködni. Minnyáján tanulhatunk egymástól annak érdekében, hogy az áringadozások kockázatát csökkentsük, és hogy egy hatékonyabb módon tudjunk eljárni. Aztán van ugye piaci információ, árinformáció, ezekről is volt szó. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ezek fontos kérdések, hogy nagyon jó minőségű információkra van szükség az ágazatot illetően, és ezt ki kell terjeszteni a pénzügyi piacokra, mert fontos mindez, és részét kell, hogy képezze a szerződéses megállapodásnak. Nem arról van szó, hogy kötelezővé tegyünk valamit a gazdáknak, mert itt arról van szó, hogy mindig két fél szerződik egymással, és ha a piac fejlődik, akkor ezt a, a szerződést nem fogják felbontani, ezt továbbra is figyeljük. és az ilyen típusú elemeket kell figyelembe vennünk. Új-Zélandot említették, mint egy nagy versenytársat, és itt már elmondtam más kontextusban is, de itt megint elmondom, hogy Új-Zélandnak Új-Zélandnak nagyon aktív a tejipari tevékenysége. a legtöbb európai tej termelő szintén nagyra értékeli a világszinten az új-zélandi tevékenységet, Európában is értékeljük ezt. Új-Zélandnak megvan a, nak a jó lehetőségei, a soványtejpor, a sajt, a vaj termelésre, termelésre, és Új-Zélandnak vannak korlátai még a lehetőségeiben, környezeti korlátok vannak, és ezeket nem szabad természetesen figyelmen kívül hagyni, de Új-Zélandnak hatalmas lehetőségei vannak, de vannak korlátok is végül is megszorítások is. Nem akarok a részletekbe belemenni a, az orosz helyzettel kapcsolatosan, ugyanis ez egy olyan ellen, amely más kontextusba tartozik. Természetesen Oroszország nagyon fontos piac az európai tejgazdák számára is, és nagyon fontos más mezőgazdasági termékek szempontjából is engedjék meg, hogy most nem menjek bele a részletekbe az embargóval kapcsolatosan az egész mezőgazdasági ágazatot jól kezelik, tehát hogy kompenzálják ezt a kiesést, más területeket, más piacokat találjanak vannak nehézségek, amelyekkel foglalkoznunk kell, és ez a ház és a tanács is foglalkozik ezekkel az elemekkel. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy elhangzott, valóban rengeteg kérdés merült fel már a mai napon, és nyilvánvalóan vissza fogunk ezekre majd még térni, kemény témáról van szó, és nagyon sokféle vélemény fogalmazódik meg e témában, tehát tovább folytuk folytatni ezeket az eszmecseréket, vitákat, mégpedig hosszasan. Nagyon izgalmas volt a mai eszmecsere, a vitánk, és ezzel ezt a pontot most lezárjuk. Következzék most a következő téma, mégpedig a úrnak a vélemény tervezete, a célja jelöléssel előállított termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása. Ö, e témában mi véleményt fogunk nyilvánítani, mint hogy az illetékes bizottság az IMCO, és végül is abban a vitában, hogy ki legyen az illetékes bizottság, az Inko lett a győztes, az Agri bizottság, illetve az ENVI szakbizottság, tehát a mezőgazdaság és a környezetvédelmi szakbizottság pedig társultként vesz részt a vélemény formálásában az 54. eljárási szabályzati pont értelmében, az itt pedig egy egyszerű véleményt fog nyilvánítani az 53. cikknek az értelmében az eljárási szabályzaton belül. Átadom a szót a jelentés tevőknek azért, hogy a véleményét felvezesse, számos gonddal szembesülünk. Nem csak kompetencia hatásköri kérdés volt e témában közöttünk. Rapport, eh, eh, Tisztelt elnök úr, valóban egy nagyon szakmai, szakmai véleményről van szó, éppen ezért az anya nyelvemen fogom kifejezni magamat. Mindenek előtt köszönetet szeretnénk mutatni az Európai Bizottságnak a javaslatáért. A téma rendkívül fontos téma, és az európai napi renden belül valóban a körforgásos gazdaság egy kulcskérdés, a mezőgazdaság és a körforgásos gazdaság témája olyan téma, amely nagyon nagy mértékben vitákat vet fel, nagyon nagy kérdéseket vet fel, és természetesen ennek a fényében kell, hogy megvizsgáljuk a termék fokozó termékeket. A foszfor és egyéb nitrogén tartalmazó termékeknek a témája is a témán belül felmerül. Itt van a lehetőség most arra, hogy jobban hasznosítsuk az állati trágya felhasználását. Az újra felhasználása, a visszaforgatás a mezőgazdaságban hogyan történhet meg az európai gazdaságban, ez tehát a kérdés. Az Európai Bizottság adatokkal állt elő, a tápanyagokkal kapcsolatosan is vizsgálódunk kell, és e témában akkor tudunk majd megnyilvánulni. Gondoljunk itt a különböző komposztokra és az egyéb, egyéb állati eredetű trágyákra. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket hasznosítani, hogyan tudjuk ezeket felhasználni újabb trágya, illetve tápanyagot tartalmazó termékeknek a kialakítására. Egy pár ponttal állok most önök elé, ezzel keresztül tudom majd jobban elmondani azt, hogy miről is van szó, angol nyelven láthatják el. Láthatják azt, hogy milyen anyagokat tudunk alkalmazni ahhoz, hogy a trágyát fel tudjuk használni a lehető legjobb folyra. Nos, ott van először is a foszfor, illetve a foszfor szruvit, amely ammonia, tehát lukból, illetve ammoniziumból állt elő, illetve a fermentált maradványok. Ezeknek a hasznosítása lehet nagyon fontos, akkor, amikor a CO jelöléssel kívánunk előállni a termelés növelő termékek körében. Nagyon lényeges az, hogy megértessem önökkel azt, és ezt láthatják kivetítve is, hogy nagyon sok lehetőség létezik. A komposztot is tudjuk alkalmazni, a fermentált maradványokat, és ezen kívül az állati eredetű trágyákat, tehát a híg trágyát is például ide értve. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg szembesülünk, illetve hát ez azzal párosul, hogy jelenleg szembesülünk a különböző hátrányos megkülönböztetésekkel a különböző anyagok esetében. Determinált például az, hogy hektáronként melyik az a maximált mennyiség, amelyet állati eredetű trágyával láthatunk el. Ezzel szemben a komposzt esetében nincs ennek ilyen korlátok. Nincsenek ilyen korlátok. Tehát attól függen, hogy a tápanyag miből származik, komposztból, vagy pedig állati származású trágyából, más és más hatályú szabályok érvényesülnek, és hektáronként más mennyiséget szórhatunk csak ki. Éppen ezért a prezentációmban szeretném ki mondani azt, hogy véget kell vetnünk ennek a fajta hátrányos megkülönböztetésnek. Nevezetesen akkor, amikor istáló trágyát hasznosítunk, akkor nem szabad, hogy ilyen korlátozók legyenek. Tehát nem szabad, hogy a tápanag jelenléte ne legyen a perdöntő a kérdésben. Ha tehát megújítjuk a fellépést, akkor egészen másként tudjuk érvényesíteni a körforgásos gazdaságot, és szembesülünk ezzel szemben ugyanakkor azon törekvéseket, amelyek ki akarják rekeszteni ezen egyéb eredetű trágyákat. A körforgásos gazdaság viszont lehetővé tenni, hogy ne így járjon kell. Az árnyék jelentéstevővel együttműködve megvizsgáltuk ezt a kérdéskört. Elmentünk olyan hollandiai termelő egységekbe, ahol láthattuk azt, hogy a trágyából kinyert tápanyagokat hogyan hasznosítják. És mit állapítottuk meg? Azt, hogy a feldolgozott tápanyagok, megtisztított tápanyagok ugyan olyan minőségű eredményt produkálnak, mint a jelenleg alkalmazott műtrágyák. Tehát az előállított ilyen anyagok, az előállított ilyen termésnövelő termékek ugyan olyan szabályozás hatája alá kellene, hogy kerüljenek, mint a szervetlen trágyák. Ezt láthatják itt, nézzék meg a részarányokat, az 52 százalékos tiszta víz, amely származik adott esetben a használt vizek esetében, és láthatják a felhasználató, ismételten felhasználódó 23%-os foszfát részarány, illetve a koncentrátumokat is láthatják a részarányukban 25%-kal. Szó eshet most még a mikroorganizmusokról is. Nagyon izgalmas e tekintetben az, hogy a mikrostimulánsokkal együtt lehetőség van arra, hogy a állati eredetű trágyák, tehát istáló trágyákat kellő módon alkalmazzuk. A természet itt egy hatalmas erőforrással áll elő, és ez hasznosítható a növénytermesztésben. Az Európai Bizottság javaslata ugyan ilyen módon közelíti meg a kérdéskört. Négy jelentős pozíciót fogalmazott meg a tápanyagokkal kapcsolatosan. Négy csoportot fogalmazott meg, járt körbe. Én úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy sokkal több mikroorganizmust egyedélyezzen az európai szabályozás a piacokon. Jelenleg léteznek hiányosságok e témában, vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek nem jelennek meg az engedélyezetnek a körében, vagy növényvédőszerként alkalmazottak csak, és e tekintetben vizsgálnunk kell azt, hogy hogyan lehetne nem csak ö, növényvédőszerként, hanem a természetes formában is, szerves anyagként is alkalmazni ezeket a mikroorganizmusokat. Ami pedig a hagyományosabb, nem organikus, nem szerves trágyákat illeti, ezeket is jobban kellene tudnunk hasznosítani, a lebomlásuknak a sajátosságait kellő módon figyelembe véve. Persze itt nem annyira az Agri szakbizottság, hanem inkább az Envi szakbizottság az illetékes, tehát a módosítókat nem itt kellene előterjesztenünk, sőt ez elfogadhatatlan lenne eljárási szempontból. Viszont arra felhívom a figyelmüket arra, hogy amennyiben önök teljes tag, teljes jogú tagjai az MV szakbizottságnak vagy póttagok, akkor ott tudják a módosítóikat előterjeszteni. Állok a rendelkezésükre, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig nyissuk meg a vitát. Mindenek előtt egy szó. Yeah, and thank you for doing this. Köszönöm szépen ezt a véleményt. Hát sajnálom, hogy nem korábban született meg ez a vélemény. Van egy alapkérdés, nevezetesen, hogy ez a digestate, ez a gáz, biogáz, fermentált agyag, anyag, tehát ez ezt használják az én régiómban is, és, és itt általában a hulladékban is megtalálják például a kenyérsütők, kenyér hulladékban, és nem igazán ismerem az erre való utalás, vagy nincs utalás a jelentésben, azt hiszem, hogy a magatartással is probléma van. Ugye itt az emberi eredetű hulladékkal kapcsolatosan is kellene említést tenni. Például vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ezt a fermentált anyagot nem lenne szabad használniuk a gazdáknak. Jó lenne utalni erre, ugyanis ez egy olyan fermentált anyag, amely néhány hektárra koncentrálódik, és bekerül a vizekbe is. Köszönöm ezt a jelentést, de eh, ahogy mondtam, tehát sajnálatos, hogy ez csak egy vélemény, és most született meg. Köszönöm. Gabajcsú. Mikrofont kérnék szépen. Okay. Uh, thanks, Jan, for Köszönöm szépen, Jan, ezt a nagyon jó véleménytervezetet. Köszönöm, hogy megszervezte eh, a látogatást Hollandiába, ahol is egy, lá- egy járat látogattunk meg, és eh, ahol a helyszínen láttuk, hogy a eh, hogyan nyerik ki ezt az anyagot a hulladékból, és általánosságban a termelés növek, termelés, termelés növekedő termékek az Európai Unióban a belső piacon kerülnek eladásra, tudjuk azt, hogy itt nincs semmiféle újdonság, a helyzeten javítani kell. Persze üdvözlöm a bizottság azon szándékát, hogy a körforgásos gazdaságot fejleszte e, a e, műtrágya területén, és a tagállamokban fel lehet majd gyorsítani a rendelkezés kapcsán a helyzetet, javítani lehet a helyzeten. Van számos vitás téma, amelyről most nem akarnék beszélni, mert a kádmium szint, vagy lítium szinttel kapcsolatos vita. Egyetértek Gádini kolléganőmmel, aki egy nagyon reális megközelítést fejez ki, teljes mértékben egyetértek vele, ő szól a különböző szennyező anyagokról. Biztos, hogy arra van szükség, hogy a nemzeti piacokon lévő tevékenységet megtörjük, és egy körforgásos gazdaságot hozunk létre. Az EU függ még külső erőforrásoktól is, Tehát olyan termékekről van szó, amelyek Európán kívülről érkeznek be az Unióba. Ez egy nagyon technikai jellegű dosszié. A Éppen ezért úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, oda kell nagyon figyelni majd a végleges javaslatra, amelynek mindenképpen egy kompromisszumnak kell lennie. Az ilyen típusú termékekkel kapcsolatosan minden releváns információra szükség van az alkalmazásuk terén elsősorban, tehát hogy hogyan is használják fel az ilyen típusú fermentált anyagokat, a szerves és híg trágya alkalmazás terén is javítani kell a helyzeten. Vannak olyan kiegészítő anyagok is, amelyeket felhasználnak ezen termékek gyártásában. Vannak olyan trágyák, trágya termékek, amelyeket például a virág kertészetekben használnak, vannak olyan szerves anyagok, amelyek a növénytermesztésben használatosak és javítják a termesztés. Az istáló trágyával kapcsolatosan a nitrát irányelvről kell említést tenni ezekkel a rendelkezésekkel egyetértek, ami a duális felhasználást illeti. Látjuk azt, hogy itt kapcsolat van az átláthatóság és a biztonság között. Mindenképpen biztosítani kell a megfelelő biztonságot a különböző termék kategorizálást, világosnak kell lenni, világos útmutatókra van szükség, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket a ö, termékeket. Hauszling úr. Hauszling képviselő, köszönöm szépen. Árnyékjelentéstevő vagyok az Envi Bizottságban is, és ott valóban a káros anyagok kibocsátásával, a kadmiummal is foglalkozunk, tehát ugye a trágyával olyan anyagok is a szántóföldre kerülnek, amelyek anyagok csökkentésével, csökkentésére törekszünk, de itt nem ezzel foglalkozunk. Emlékeztetnék arra, hogy a körforgásos gazdaság törvénye ez, és meg kell állapítsuk, hogy a szerves trágya esetén is felborult ez a körforgások területen, holland kollégaként nyilván tudja, hogy miről beszélek. Bizonyos területeken nem, hogy hiány nincs műtrágyában, hanem túl sok a műtrágya. Ezért is gondolhatta az előadó azt, hogy most a szerves trágyát technikailag feldolgozzuk, és más országokba eladhatjuk ezt. Ez a megoldás egy része lehet, hogy más tápanyagokat helyezhetünk el más térségekben, ha jól értettem, de nem tudom, hogy valóban ez-e az a megközelítés, amelyet követnünk kell, hiszen ez nem egy túl jó megoldás a körforgást így nem tudjuk lezárni a mikroorganizmusok témájában, pedig egy kicsit meglepődtem. Nem tudom, hogy mire gondolt, amikor a rossz mikroorganizmusokra gondolt. A talaj több ezer mikroorganizmust tartalmaz, amelyek nagyon pozitív kihatással vannak különböző baktériumok, amelyek megkötik a nitrogént, ezeket nem kell bevinnünk a rendeletbe, ezek egyszerűen ott vannak, és hatékonyabbá teszik a talajt, tehát nem tudom, hogy mire gondolt azokkal, amelyeknek ott nincs helyük. Hogyha ezt pontosítani tudná, akkor hálás lennék. Köszönöm szépen. Jár képviselő, a úr megemlítette már az első pontot, a kadmium valószínűleg inkább az MV hatáskörébe tartozik Engem inkább az foglalkoztat, hogy egy olyan megoldást találjunk, amely agrárpolitikai szempontból vállalható. Nem szabad, hogy az importtól függővé váljunk, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Ami a szerves műtrágya felhasználását illeti, volna egy kérésem. Ügyelnünk kell néha, ugyanis néha túlzásba visszük a dolgokat. Ha környezetvédelmi jogból nem indokolt, akkor azt hiszem, hogy minden gazdának maga kellene gondoskodni arról, hogy a szerves műtrágyáját használja. Ugye a német hatóságoknak is mindig vannak új és új ötleteik, nem kellene új jogszabályokat bevezetnünk, amennyiben ez nem indokolt. Ami pedig a kereskedelmet illeti, miért ne? ha a tápanyagokkal ért, kereskedünk, de akkor ez hitelesített kell legyen. A kérdés azonban, hogy hol kezdődik a kereskedelem és hol ér véget. Hogyha a szomszédos gazdaságnak például nincsenek állatai, akkor lehetővé kell tenni azt, hogy én odaadhassam a szomszédomnak a, a műtrágyát. Ez idáig rendben is volna, de hogyha a szomszéd több kilométerre van akkor, vagy 500 kilométerre van akkor, ez már kereskedelemnek minősül. Mikor beszélünk kereskedelemről, és mikor körforgásos gazdaságról. Én igazából nem aggódom a hígtrágya és a műtrágya kapcsán, hiszen ez egy biztos tápanyag. Ugyanakkor, ami a komposzt felhasználását illeti, illetve a szennyvíz iszap felhasználását, ez már más kérdés. A Bundestagban foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de nem sikerült 100%-ig biztosítani, hogy mit tartalmaz ez a trágya, valamilyen mérgező anyagot tartalmaz-e. A gyártók azt mondták, hogy ilyesmi nem következhet be, de az ágazat nem vállalt ezért felelősséget, és a gazdáknak éppen ezért nem ajánlhattuk azt, hogy ezt az iszapot vessék be, alkalmazzák. És ugyanez a helyzet a komposztnál is. Az előállító fontos, hogy felelősséget vállaljon azért, hogy tényleg az van benne, amit állít, de körültekintőnek kell lennünk, hiszen a felelősség kérdéskörét meg kell vitatnunk. Csábító ez, hiszen itt olyan tápanyagokról van szó, amelyeket el is lehetne pusztítani, de a talaj tulajdonosa érdekében a felelősség kérdését is biztosítanunk kellene, ezért intézem ezt a kérdést Hojtema kollégához. Egyébként pedig miért ne lehetne a szerves anyagokat felhasználni, ezek tápanyagokat tartalmaznak, úgyhogy a körforgásos gazdaságba be lehetne őket vonni. Amennyiben megfelelően tanúsítottak, fel lehetne őket használni. Andrew kollega. Új, <coughs> Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném aláhúzni, hogy milyen kiváló jelentést tett közé Höjtemá úr, és üdvözlöm az Európai Bizottságnak is az anyagát. Lehetővé teszi mindez az, hogy az európai szabályozást megvizsgáljuk és figyelembe vegyük az innovációs lehetőségeket is. Új termékek kerülhetnek be a rendelet hatája alá, és a piacra hozatali szabályokat is aktualizálni lehet így módon, itt üdvözöljük többek között a biostimulásoknak a megjelenését. Nos, ezek a termékek 50%-et teszik ki a mű tárgyáknak. Körforgásos gazdaságról beszéltünk, és ezt láttuk a prezentációban is, ez nagyon hasznos a szerves termés fokozók lehetővé teszik azt, hogy nyitott módon lépjünk fel, és az európai egészségügyi szabályokat is érvényesítsük, mindezt a szabályozási tételek hatája alatt. A potenciál így módon, így módon növekedik, és a gazdák így módon jobban tudják hasznosítani a hulladékaikat, a földterületet jobban tudják hasznosítani, és csökkentsék is a költségeket, nevezetesen a, mű, a, a műtrágya költségeiket. Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmét a jelentéstevőnek arra, hogy a rendelke, rendelet, illetve a szabályozás nem szabad, hogy arra szolgáljon, hogy az egyéb típusú termeléseket hozzuk kedvezőbb helyzetbe. Tehát itt gondoljunk arra, hogy az állati eredetű trágyáknak a felhasználása hova vezethet. Adott esetben nagyon távolra viszik ezeket a, felhasznál, a, tere, a előállásuk vagy előállításuk helyeihez képest a felhasználási helyhez viszonyítva gondoljunk arra is, hogy azok az állatok, amelyek különböző kezelésekben és ortopedikus orvosságok kezelésében vesznek részt, azoknak a kibocsátásai is hatással lehetnek a kibocsátott trágya minőségére. Gondolok itt többek között a nitrátokról szóló irányelvnek az alkalmazására is. Nevezetesen itt téljünk ki arra, hogy a jelentéstevő azt mondja, hogy a ö, ö, kötelesek az ilyen anyaggal foglalkozó termelők a érték határokat is betelteni, és vannak olyan trágyák, amelyek a szerv egyetlen tárgyákkal kerülnek egy dobozba. E tekintetben szeretném, hogy a pontosításokat hallanak a jelentéstevőtől, mert úgy vélem, hogy itt ellentmondások vannak, illetve nem tudok egyetérteni az ő javaslataival, ha jól értettem őket. Uh, Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes és nagyon profi, talán legprofibb előadás volt. 9-8 évvel ezelőtt Írószágban látogattam meg egy ilyen trágya előállító gyárat, és beszélgettem a vezetővel. Azt látjuk, hogy azóta már nagy a változás, és újra fel lehet használni 30%-át a tápanyagoknak. Látjuk azt is, hogy a CO2 kibocsátás is csökkent ezek pozitív eredmények, és tehát pozitív eredmények születtek a környezetre. Olyan problémákkal találnak, mm, találkoznak ma a gazdák, hogy hogy a, a trágya szétterjesztésénél, például a földeken különböző anyagokkal kerül kapcsolatba a, a, a talaj. Na most, ami a, ezt a diegasztát nevű fermentált anyagot illeti, azt hiszem, hogy ez egy sokkal jobb anyag, mint, mint a nyers anyag változata, inkább ezt használják a gazdák, például a talajba az esővízzel nem kerül be bele, tehát jobb ö, ilyen típusú anyagokat használni, mert ezek hatalmas lehetőségeket biztosítanak a gazdák számára. Természetesen esetleg több magyarázatot is adhatott volna a jelentéstevő itt biodegradábilis, tehát újra felhasználható termékekről van szó. Tehát ez végül is keveredik egy nem újra felhasználható termékkel. Na most, ami a különböző hulladékot illeti, ezzel kapcsolatosan vannak aggodalmak, ugyanis nem igazán tudjuk, hogy mi kerül a talajba. Például az én országomban is ugye megveszük az adott trágyát, vagy az adott termékeket az üzletben, nem a, piac, a fekete piacon vásároljuk meg, tehát végül is minden biztonságos, tiszteletben tartják a rendeleteket, de természetesen fontos az, hogy az emberek egészségét is megőrizzük, tehát csak is természetes anyagokra van szükség, mert különben kockázatos lesz a helyzet. Hosszú távon kell mindezt biztosítani, hogy ne legyenek problémák. Nagyon jó, nagyon profi ez az egész jelentés, és terjesztek be módosítókat hozzá. Kérek mindenkit, hogy nagyon röviden szóljon hozzá. Takula képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Hújtemá úrnak köszönetet mondani ezért a jó, észszerű véleménytervezetért, amelyet nagy gondossággal készített, ugyanis a megfelelő dolgokat nevezte meg ebben a jelentésben. Nem fogok a Kaliumról beszélni, hiszen az Agri Bizottságnak e kérdésben sajnos nincs illetékessége. Támogatom Hújtema urat abban, hogy a nitrát irányelvet is felül kell vizsgálnunk, összhangba kell hoznunk ezen jogszabályjal. A 45-46-os módosítók szintén elfogadhatóak. Ki kell terjesztenünk az irányelv hatáját, a termelési láncra. Következésképpen hangsúlyoznám, hogy egy egyértelmű jogi keretre van szükség a szerves műtrágyákra, erre szükségünk van annak érdekében, hogy a piac ezeket előállíthassa, és a szerves trágya szilárd halmazállapotú és folyékony formájában is kellő tápanyagot kell, hogy tartalmazzon, erre is ki kell térnie a jogszabálynak. És noha nagyon erős finn akcentusom van, remélem, hogy többé-kevésbé érthető volt a mondandom. Pán Poszeu Caputo. Caputo képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hajtam a kollégának szeretnék gratulálni ő egy új korszakot nyitott meg a multimediális előadásával. Nagy mértékben egyetértek az jelentésével, csak néhány pontot szeretnék aláhúzni, amelyek nem annyira nyilvánvalóan tűnnek ki a jelentésből. Azt hiszem, hogy az egyik elv az az, amelyet támogatnunk kell, és az az, hogyha például egy gazda megvesz egy trágyát, egy termésnövelő terméket, akkor az a csomagon megfelelő módon legyen jelezve a csomagoláson. Tehát ugye itt a foszfor, aztán a kálium százalékoknak is megfelelő szint kére van szükség, hogy ne határoz, ne lépjenek túl bizonyos százalékarányt. Tehát 6 százalékig mehessen ez az arány. A bizottság szövege és egy kompatibilis rátát használ, amely nem haladja meg a két százalékot. Ami a mennyiségi toleranciát illeti, az 5 százalékos deviancia túl magas a véleményem szerint, és végül biztosítani kell azt a garanciát, hogy a gazda megvesz egy termelés fokozó terméket, akkor az a termelés szempontjából például a növény számára hasznos termék legyen. Éppen ezért fontos, hogy oldható formában kapja meg például az adott növény a tápanyagot a foszfor esetében is. Fontos biztosítani az, hogy feloldható legyen a foszfor. Ez egy olyan elem, amelyről talán el kellene gondolkodni, és ez kiegészíti a jelentés. Köszönöm. Megint ezt asszony. Köszönöm szépen Jánnak ezt a munkát. Mivel ennyire technikai jellegű ez az anyag, szerintem a gazdákat érdekelni az, hogy őket, mint gazdákat ez hogyan befolyásolja. Én sem vagyok biztos abban, hogy mi milyen választ adhatnék nekik, hiszen gyakorlatilag úszunk a trágyában, az újra felhasználás talán a legjobb megoldás, a piacon való elhelyezés. Ami azonban aggaszt az az, hogy a jelenleg piacon levő műtrágya fele a hatályos rendelet hatájából, hatájában nincs benne. Ez egy technikai jelentés az ágazatnak mindössze? Köszönöm. Most pedig Hallgassuk meg a bizottságnak a képviselőjét. Köszönöm szépen. Azt mondjam, öné a szó, kérem 10 percen belül szóljon hozzá. Mikrofont kérnék szépen. Now you can hear me. Most már hallható? Elnézést. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Hojtama úrnak köszönetet mondani ezért a kitűnő jelentés tervezetért. Rövid leszek, már csak azért is, mert kevés az időnk, de azért is, mert még mindig folyik a bizottságon belül ennek a kérdésnek a megvitatása. Kialakítjuk természetesen az álláspontunkat, a végleges álláspontunkat. Előzetesen azonban megosztatok önökkel bizonyos véleményeket. Az jelentés tervezet is támogatja azt, hogy kihasználjuk a körforgásos gazdaság elve alapján a tápanyagok visszanyerésének az elvét, ez a rendelet célja is. Pontosan az a cél, hogy a termékek harmonizációját EU szerte biztosítsuk, a termékek 50%-a jelenleg nincs benne a hatályban, így azonban megkönnyíthetjük a visszanyert tápanyagoknak és a szerves trágyáknak az egységes piacra való jutást és tudjuk azt is, hogy a bizottság javaslata elég óvatos, amikor is azonosítjuk, hogy melyek a biztonságos anyagok. Az agri jelentés pedig most egy időkeretet szabna az Európai Bizottságnak, hogy az alkotó elemeket, az, anyagokat beemeljük a hatályba. Mi azonban nem szeretnénk ezt a technikai vizsgálatot elsietni, ugyanis valóban fontos, hogy bármilyen anyagokat is teszünk a jogosult anyagok listájára, a mellékletekbe, ezen anyagok valóban biztonságosak kell, hogy legyenek, és tudnunk kell azt, hogy milyen kockázatokat kell ellenőrzés alá vonnunk. Nagyon sok mindent hallottunk a nitrát irányelvről. A bizottság számára kulcsfontosságú, hogy a környezetvédelmi cél, ebben, a, ebben, az, ebben az irányában megfogalmazott cél ne sérüljön, bármilyen fajta módosítást is fogad el az Európai Parlament ebben a témában, és ugyanígy szó esett arról is, hogy a fermentált maradékokkal, a fermentációs maradékokkal mi a helyzet. A bizottság javaslata ezen fermentált maradékokat már beemelte a hatályba. Van egy további módosító, amely a REACH regisztrációs követelményét érinteni. Van egy alternatív jogalkotási folyamat ehhez. Az Európai Bizottság a komitológiához folyamodhat. És végezetül van egy javaslat a biológiai lebonthatósággal kapcsolatban. A bizottság szeretne meggyőződni arról, hogy a biológiai lebonthatóság elve már eleve szerepel az a rendelet első formájában, első változatában. Mi ezt ugyanis a delegált jogi aktushoz képest preferálnánk. Köszönöm. Now, madam, thank you. És akkor először Szekó asszony, a Gerhard asszony. Röviden, kérem szépen. president. Köszönöm, elnök úr. Nem szerettem volna elszalasztani a lehetőséget, de elég bonyolultnak látom a kérdést. Szeretnék bizonyos dolgokra kitérni, amelyek a Hújtem a jelentésben is szerepelnek, akinek egyébként szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez, ami nagyon időszerű. És Szeretném megköszönni azt is, hogy lehetőségünk nyílt ellátogatni Hollandiába, és ott meggyőződhettünk arról, hogy az állat eredetű trágyát hogyan hasznosítják. Ez azt hiszem nagyon hasznos és érdekes volt azok számára, akik ezt a folyamatot nem ismertük. Röviden, ami a biostimulánsokat illeti, a javaslat nagyon pozitív, nevezetesen az, hogy a mikroorganizmus nevét meghatározzuk, ugyanakkor vannak bizonyos kételjeim azzal kapcsolatban, hogy egy új fajta, amely az ágazat számára nem biztonságos, ha, ha meghatározzuk, hogy melyik fajhoz tartozik, melyik fajtához, de ez nem biztonságos. Azt hiszem, hogy ez, ez kétel, ez kétséges, ezt meg kellene vizsgálnunk. Minden esetre a biostimulánsokra vonatkozó javaslata nagyon pozitív. Azt javasolja, hogy a nitrát irányelvet felülvizsgál, felülvizsgálatra szorul, hogy az ott meghatározott határértékeket ne alkalmazzuk a hektáronkénti állati eredetű trágyára, amikor ezek az EU piacára kerülnek. Hát nem tudom, vannak kételjem ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert ez a környezetvédelmi alapelveket alávetné a piaci elgondolásoknak, ezt pedig mindenképpen értékelnünk kellene. És azt hiszem, hogy a bizottságok közti megosztás során a bizottságunk hátrányba került, főleg a kadmium kapcsán, ugyanis ennek a kimenetele nagymértékben befolyásolja majd a trágya árát. Erre figyeljünk oda. Éppen ezért ezek a kérdések az mv ben majd terítéken lesznek, és az IMKO-ban is megvitatják ezeket. Ezért azt hiszem, hogy nem jártunk jól a munka megosztásával. Köszönöm, elnök úr miután visszajöttem a halászati bizottságból, volna még más kérdés is, amelyről szeretnék beszélni, de azt hiszem, hogy mindenképpen őrködnünk kell annak érdekében, hogy az ásványi és a szerves trágya hatékony legyen. Nem szabad, hogy a, a, az eredményességet, ezeknek a trágyáknak a hatékonyságát háttérbe szorítsuk. Pedig megadom a szót a DG Envi képviselőnek. Köszönöm szépen. Mivel a bizottság nem használta fel a 10 percét, most én is szólaló, felszólalok. A 170 kilós nitrát, ugye a nitrát irányelven foglaltatik, itt a, a különböző szennyezett területekre vonatkozik, szennyezett vízre, tehát ez nem minden E, vonatkozik csak arra a területre, ahol szennyezett a, szennyezett a víz, vagy szennyezettek a vizek. Ami a Istáló trágyát illeti, ugye úgy gondoljuk, hogy e, sokkal kockázatosabb, mert e, bekerülhet a talajba, sokkal inkább beszivároghat, mint az ásványi trágya. Ennyit akartam pontosítani, vagy kiegészíteni a bizottság mondandóját. Most pedig öt percben megadom a szót a jelentéstevőnknek, és nekem is lenne egy kérdés amikről organizmusokkal kapcsolatosan, még ezt is jelzem. Tudjuk ugyanis azt, hogy Európában egy bizonyos gyakorlat jónak minősül a termelők szemében, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen kollégáknak a kérdéseket, köszönöm a bizottságnak, hogy rámutatott néhány aspektusra. Ugye John is mondta, hogy ez csak egy vélemény, és biztosíthatom önöket, megígérhetem, hogy mint jelentéstevő teljes mértékben támogatok mindent, Hönszli úrra kapcsolatosan egyetértek, és meg is értem a különböző pontjait, hogyha tehát az a kérdés, hogy hogyha egy bio, valaki, és ásványi eredetű trágyát használ, akkor az ásványi trágyát használja, vagy pedig ö, olyan ö, tápanyagokat, amelyek szerves eredetűek. Tehát ezt kellene igazából tudni, és ennek a javaslatnak ez a lényege. André úr is mm, elmagyarázta egy kicsit a helyzetet. You have to use... Először is az istáló trágyát tiszta, a lehető legtisztább formában kell felhasználni. A gazdáknak erre oda kell figyelnie. Azonban a bizottság azt mondja, hogy bizonyos régiókban korlátozott az, hogy egy hektár földön hány, mennyi trágyát lehet felhasználni. De ezen túl, ezen kívül ásványi eredetű trágyát lehet felhasználni. Ami a körforgásos piacot illeti, természetesen vannak az alkalmazásnak korlátai, itt például a, a nitrát beszivárgása a talajba, a hatékonyságot kell biztosítani olyan értelemben is, hogy a megfelelő termelési hatékonyság agronomiai szempontból biztosítva legyen. Itt 80%-ban ásványi trágyára lenne szükség. Az isálló trágyából fel lehet használni a tápanyagokat. Most már ezzel lehet helyettesíteni a kizárólag szerves trágyát. különböző gazdaságokban, régiókban, az Európai Unión belül egy gazda nem használhatja fel az összes trágyáját, viszont műtrágyát használhat. Ez nagyon furcsa. Tehát miért nem használhatja fel a gazda a teljes mennyiségű trágyáját, viszont használhat műtrágyát? Már elmagyaráztam természetesen, hogy az istáló trágya, trágyát kell használnia a gazdáknak, például a szarvasmarha ö, tenyésztő, vagy pedig a sertés tenyésztő felhasználhatja az istáló trágyát, de ö, erre a megfelelő mechanizmusra lenne szükség, ami nem létezik ami a biostimulánsokat illeti, a kockázatokat illeti. Azt kell mondani, hogy néhány mikroorganizmus igenis káros lehet, toxikus kihatásai lehetnek bizonyos mikroorganizmusoknak, és viszont helyettesíteni lehet ezeket az rovarölőket ezekkel a mikroorganizmusokkal. a mikroorganizmusokat engedélyezhetik majd, mint növényvédőszereket is. Károsíthatjuk a környezetünket, mert a biostimulánsok lehetnek károsak. A mikroorganizmusokat tehát eladják a gazdáknak Megines asszony ugye azt kérdezte, hogy mi a, a gazdák számára mindez miért lehet hasznos. Ugye a gazdák nem használhatják teljes, fel teljes mértékben az istálótrágyájukat, de meg kell vásárolniuk a műtrágyát. Hogyha különböző tápanyagra van szükség, amelyeket különböző trágyákból nyerünk ki. Ez esetleg a gazdák számára is hasznos lehet, mert nem kell a tápanyagokat importálniuk, hanem a fosszilis anyagokat is felhasználhatják az, az égés kapcsán. Köszönöm. Mikro, Jeszcze jeśli chodzi o mikroorganizmy, bo ci chyba. Ami a mikroorganizmusokat illeti, jelentéstevő szeretném, hogyha elmondaná az ön véleményét. Yes, and that's, that, these are... Igen, tehát bio növénystimulátorok a mikroorganizmusok, és ebben a javaslatban szeretnénk a mikroorganizmusokat felhasználni és vannak olyan termelők is, akik maguk is előállítanak mikroorganizmusokat, amelyeket aztán a gazdák felhasználhatnak. A mikroorganizmusok az trágya tápanyagait feljavítják, mint mint például látjuk a, a, a természetben, hogy ez már létezik a talajban, a talajban vannak mikroorganizmusok, és ezáltal kevésbé kerül be az hígistáló trágya a talajba, mert védik a mikroorganizmusok. Szerettem volna pontosítani valamit, mert azt hiszem ezt érdemes pontosítani, hiszen azt mondtad, hogy a, mm, az ásványi nitrogén esetében nincs, nincs korlátozott érték a, a trágyában. Akkor lehet, hogy félreértettem, legalábbis ez nem így van, hiszen ott van egy teljesen egyértelmű határérték, ezért azért nem mondanám azt, hogy az ásványi műtrágyát előtérbe kellene helyezni a szerves trágyához képest, hiszen a nitrogén érték mind a kettő esetében korlátozott, akkor miért diszkrimináljuk a szerves műtrágyát? Na klar, genau. Eh? Igen, igen, pontosan. Az állati trágya esetében van egy egyértelmű határ, 170 kg, ami egy hektára elhelyezhető, és ezen túlmenőleg ezt fel lehet tölteni mesterséges műtrágyával, talán 300 kg nitrogénig. Des, des. Albert Dess. Nagyon rövid megjegyzést fűznék ehhez hozzá. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna kifejteni, hogy az Álgaj térségében sok a csapadék, és éveken keresztül vizsgálták Kempenben 350 kg nitrogén műtrágyából került ki, anélkül, hogy a vízben bármilyen fajta maradékot találtak volna. Tehát 170 kg most, és az a határérték, és ásványi műtrágyával lehet kiegészíteni. Én ezt nem igazán értem. Lehet, hogy valahol 170 kg elég, máshol azonban 350 is lehetséges, anélkül, hogy ez a környezetre káros lenne. Proszę Nagyon szépen köszönöm úgy gondolom, hogy akkor most lezárhatjuk ezt a vita témát. Nagyon izgalmas volt ez a vita. Egészen kiváló volt a prezentáció, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb fontosságú témáról van szó. A módosítókat március 13-áig 13 óráig terjeszthetik be. Most pedig a berlini látogatásról beszéljünk. Önnyi a szót, elnök asszony. Nos, először is szeretném elmondani, hogy nagyon érdekelt ez a zöld hét, ez a vásár. Egy elsőrangú esemény volt, erre Berlinben kerül sor. Berlinben rendezték meg, nagyon jó vendéglátásban részesültünk, minden kollégánk, a német kollégák részéről. És egyébként, ami szintén érdekes volt, az az, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy a német szövetségi mezőgazdasági miniszter is több alkalommal fogadott bennünket, több alkalommal, ugyanis Azt hiszem, hogy a minisztere való találkozások nagyon fontosak voltak, így tudtunk vele egyeztetni, kérdéseket is tudtunk hozzáintézni, olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek foglalkoztatnak bennünket most, például ami a jövőbeli kapreformot illeti. A német miniszter részéről tanúsított figyelem éppen ezért nagyon fontos volt számunkra. Megismerhettük megismertünk különböző standokat, óriási volt az egész rendezvény, minden esetre a szervezés kitűnő volt a titkárságunk részéről, akiknek ezt szeretném kifejezetten megköszönni, ugyanis nagyon jó volt a szervezés, és maximálisan ki tudtuk használni az időt. A kollégák, akik részt vettünk, minden pillanatban kihasználtuk a lehetőségeket. Müller asszony, Desz úr, a Bajor stand, standon is megfordultunk. A Bajor mezőgazdasági miniszter fogadott bennünket, tehát nagyon hasznos volt első kézből megismerni a német hatóságokat. Elnök úr, le is zárnám itt. Köszönöm szépen. Nagyon sajnáljuk azt, hogy nem vehettünk minnyáján részt ebben a misszióban. Mindenki megkapta a jelentést írott formában, most pedig Deszúr kapszót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen Agilera asszonynak, aki szintén a főszervező volt. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az előkészületek megszervezéséért, így lehetővé vált ismét eljutnunk a zöld hétre. Azt mondták, hogy amíg a berlini fal állt, addig minden évben ott jártunk, hogy szolidaritásunkat kifejezzük a körülzárt várossal. Azt kell mondjam, hogy ezt az utat ismét egy szerves programmá kellene tennünk nagyon sok miniszter volt ott Berlinben. Én azt javasolnám, hogy talán a jövőben tartatnánk egy komplett szakbizottsági ülést Berlinben. Én dolgozni fogok ennek érdekében. Köszönöm minden kollégának azt, hogy eljöttek, és köszönöm a titkárságnak is a kitűnő szervezést. A szövetségi miniszternek, a Bajor miniszternek is már megköszöntem, hogy ilyen kitűnően együttműködtek velünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült utazás volt, és ezt mindenképpen a jövőben is évente meg kellene szerveznünk. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich én is szeretném megköszönni Aguilera kollégának azt, hogy kísért bennünket, és ilyen pozitívan képviselte az álláspontunkat a zöld héten. Az agri kollégáknak is köszönettel tartozom, a kísérőnknek is. Úgy gondolom, hogy a zöld hét valóban egy az egyik legfontosabb nemzetközi esemény, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy delegációval tudtunk ott megjelenni, és ilyen érdekes beszélgetéseket tudtunk lefolytatni. Még egyszer köszönöm az együttműködést. Nagyon köszönöm, és mindössze azt szeretném kérni, hogy legközelebb az érdemi kérdésekről is hosszabban beszéljenek, tehát se, ne csak a szervezési kérdésekről, hanem a következtetéseikről is, a kappal kapcsolatosan, vagy egyéb minket foglalkoztató témakörökben. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi részevőnek, természetesen Agirászonynak, Deszúrnak, és gondolom, hogy legközelebb még népesebb delegációval tudunk elindulni, és ugyanígy megjelenni a párizsi rendezvényen, a Foire de Paris-n. Vannak-e kérdések? Amennyiben nincsenek, akkor a mai ülést lezárjuk, és holnap reggel találkozunk, szavazással kezdjük a napot, mégpedig a nők helyzetével kapcsolatosan szavazunk, közös ülést tartunk a FAM szakbizottsággal. Kérem mindenki legyen pontos holnap reggel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nem volt szükség arra, hogy korlátozzuk a hozzászólóknak a számát, vagy a hozzászólások időtartamát. Köszönöm szépen.